Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy el kellene, sőt muszáj lenne elkezdenünk, mert itt az ideje, és nem is szeretnék semmiféle nagy meghívtuk a, a vendégeinket, használjuk ki az időt okosan, Rita Korolla, és itt van mennünk a, a szomszédos és együttműködő szakbizottságoktól, akik a projektet velünk együtt valósítják meg, és a szakértők is megérkeztek. Az első szakértőnk Murik úra a telefonikától, örülünk, hogy itt van, nem is kell állandóan cserélni, meg is adom a szót. A lengyel elnökség képviselőjének. Was denn? Den Termin hier, den? Ja, den Termin hier. Also ich werde darum gebeten für die... Äh Arra kértek a ritkás sorban ülő hölgyek és urak, hogy a határidőt módosítsuk, hiszen alig ha lehet ilyen rövid határidőn belül beadni a módosító indítványokat, úgyhogy ezt meg is tettük. De tehát így ennek tudatában kezdjünk hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, kolléganők, igen, tisztelt hölgyeim és uraim! Én magam is szívből üdvözlök mindenkit a meghallgatáson, és köszönöm, hogy a programot egy kicsit át is alakították a kedvemért. Először is a roaming rendelettel kapcsolatos jelentést szeretném bemutatni, és akkor utána a meghallgatásra lesz időnk. Nagyon örülök annak, hogy ilyen nagy számban vannak jelen a kollégák, hiszen nagyon fontos a kérdés, amivel ma foglalkozunk. 90%-a az európai polgároknak rendelkeznek mobiltelefonnal, és a mobil szolgáltatások felhasználói külföldön, európai külföldön folyamatosan növekszik az egyik legújabb Euróbarométer felmérés szerint a megkérdezettek kétharmada roamingol, ha külföldön van. Vannak olyanok is, és ez tulajdonképpen a roaming javaslat alapja, európai külföldön kikapcsolják mobiljukat, különösen az adatroamingot nem veszik igénybe, mert attól félnek az úgynevezett sokkoló számláktól. Tehát nem akarnak úgy visszatérni külföldről, hogy túlzott léptékű legyen a számlájuk. Nos, kedves kollégák, ilyesmit nem lenne szabad, hogy előforduljon az egységes európai belső piacon. Elfogadhatatlan mind a, a fogyasztók, mind az európai gazdaság számára. A digitális belső piacon a határok nélküli Európában. Ezt nem engedhetjük meg. A roaming témája, hölgyeim és uraim, nem új. Már 2007-ben fogadták el az első roaming rendeletet, és két évvel később ezt módosították, és akkor el, a felső határokat vezettek be a telefonszolgáltatásokra, SMS, SMS szolgáltatásokra és az adatszolgáltatásokra vonatkozóan. A felső határ az adat roamingnál azonban még a végfelhasználó szempontjából nem született meg. Számos átláthatósági javaslat is született, ezt mind ismerik, akár mikor lépik át a határot, határt, megkapják SMS-ben, hogy a másik hálózat való csatlakozás esetében az adat, illetve beszédforgalom milyen árban kerül majd elszámolásra. Néhány hónappal ezelőtt, júliusban egy félidős jelentést adott le az Európai Unió roaming szolgáltatásairól a bizottság. Az eredménye igazából kiúzanító volt. A szolgáltatók nem mozdultak roaming tarifáikat az EU ár, meghatározott maximális árra csökkentették csak, de megállapítható az is, hogy en, a tulajdonképpeni célt a felső határral, hogy verseny alakuljon ki a piacon, nem értük el. Az árak egyszerűen befagytak a felső határon. A strukturális korlátok még mindig megvannak, és pontosan ez az a kérdés, amivel a roaming rendelet új javaslata, a barangolásról szóló rendelet új javaslata foglalkozik. Két sínes eljárást javaslunk az eddigi árgyakorlattal megtartása, tehát a maximális ár eh, legalábbis időszakos megtartásával, másrészt pedig strukturális intézkedésekkel versenyt gerjeszteni a piacon. Jelentésemben ezt a két pályás kezdeményezést helyesnek tartom, azt üdvözlöm, a kérdés nyilvánvalóan az, hogy hogyan lehet nagyobb versenyt generálni a piacon. A mai vitánál is ez kell, hogy legyen az egyik súlyponti kérdés, a barangolások piacán hogyan tudjuk ezt elindítani, és milyen kezdeményezésekkel tudjuk motiválni a piacra lépést. Röviden nézzük a strukturális intézkedéseket, amelyeket a bizottság javaslott. javasolt. Azokat üdvözlöm. Az egyik az úgynevezett előzetes roaming hozzáférés, alternatív szolgáltatók számára, akiknek nincsen saját hálózatuk, az ő piacra térésüket lehet megkönnyíteni, hogy a meglévő hálózatok hozzáférés kell, hogy biztosítsanak. Jelentésemben ezt kiegészítettem egy úgynevezett diszkriminációmentes záradékkal, ami azt jelenti, hogy azonosan, azonos értékkel kell minden szereplőt kezelni. Semmi új nincs ebben. A hozzáférési irányelvben, a 2009-es Telekom csomagban is már volt hasonló feltétel. Úgy gondolom, hogy az új roaming rendeletben ezt is érvényesíteni kell. A második strukturális intézkedés az úgynevezett különválasztás, az unbundling, az energiapiacokkal kapcsolatban is ezt már nagyon jól ismerjük. Egy másik szolgáltató az európai külföldön is, hogy szolgáltatásokat kell, hogy nyújtson, ami tehát minden egyes ügyfél más tagállam felség területén külön roaming szerződést köthet egy konkurens szolgáltatóval. Szerintem ez egy nagyon érdekes megfontolás, reméljük, hogy ez is több versenyt eredményez. A bizottság jelentésében feltételeket, illetve célokat határozott meg a különválasztásra is, és ennek technikai megvalósítására. Amennyire én tudom, ma a meghallgatás során erről még hallunk. Három lehetőség van. A dossziéval legalábbis hárommal foglalkoztunk, ahogy önök is tudják. Egyik az úgynevezett öm, egységes, illetve egyszeri megoldás és a, a breakout megoldás. Az én jelentésemben a tanácssal, parlamenttel úgy gondolom a jogszabály intézkedések technikai meg, e, megvalósításával nem kell, hogy foglalkozzunk ezt, a bizottságnak a nemzeti és európai szabályozókkal kell megtennie. Az én javaslatom éppen ezért a jelentésemben az, hogy ezt a meghatározást, tehát a technikai különválasztás, a különválasztás technikai végrehajtását azt hagyjuk, a technikai know-how-a rendelkezőkre foglalkozzanak ők vele, bár megértem, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog ez az egész kinézni. Természetesen szívesen megemlíthetjük a meghallgatás során. A másik kérdés az ár felső hatások. Nos, ezzel kapcsolatban is viszonylag rövid lehetek, hiszen mindenki el tudja olvasni. A felső határokkal kapcsolatban különösen a végső felhasználóknál a, komíció, a bizottsági javaslathoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Az kell, hogy legyen a cél, hogy 2015-ig egy olyan helyzetre juthassunk, hogy a nemzeti díjak az Európai Unión belül összehasonlíthat, tovább váljanak, nem kell, tehát hogy ne kelljen, ne legyen szükség a roaming díjra 2015-ig, ebbe az irányba akarunk menni. Akkor viszont, ha valóban ezt szeretnénk, akkor a fokozatos csökkentést sokkal ambiciózusabban kell megvalósítsuk. Tudom, hogy a szolgáltatók egészen másként gondolkoznak erről, de hát ezért vagyunk itt ma olyan díjakat akarunk, amelyek a belső piacon megvalósíthatók, és egyben ösztönzőket is szeretnénk új szolgáltatók számára biztosítani, hogy belépjenek a piacra. Ez tehát az a terület, amely a nagykereskedők és a kiskereskedők közti területre vonatkozik. Itt lehetne további lehetőségeket feltárni. Remélem a mai vita során ezt is érinteni tudjuk. Az utolsó dolog pedig, amit még érinteni szeretnék most, remélem Kohola kollega részletesebben fogja megtárgyalni az átláthatóság és fogyasztóvédelem. Az IMKO szakbizottság az illetékese kérdésért megnéztem a kollégák állásfoglalását, nagyon-nagyon jónak találom, és remélem, hogy Kohola kollégá továbbvitte azokat a kérdéseket, amelyeket mi itt megemlítettünk, például a mm, sokkoló számlákat elkerülni, hogyan lehet, hogyan lehet azt biztosítani, hogy az Európai Unión kívül, hogyha vagyunk Észak-Afrikában, közel-keleten, szabadságon, nyaraláson például, akkor is a fogyasztók egy bizonyos felső határ elérésekor, ugye most 50 euró a tarifa, a szolgáltató keresse meg a felhasználót, hogy az adatátviteli szolgáltatásokat 50 euró fölött is igénybe kívánja venni, ezzel is a számlákat próbáljuk védeni. Szerintem a szolgáltatóknak az európai belső piacon ezt mindenképpen kötelezettségként elő kell írni. Nagyon örömteli. Ez az európai állampolgárok számára. A jelentést így szerettem volna bemutatni de ha lehet, elnök úr, hadd mondjam el, hogy engem elsősorban három kérdés érdekel. A vita során remélem, hogy ez majd a szakértőkkel folytatott vita során szintén felmerül. Egyrészt, hogy hogyan sikerül nagyobb versenyt generálni a piacon. Megnéztem a verseny alakulását az elmúlt évek során. Nem tudom, hogy ki az, aki emlékszik arra, vagy ki, ki gondolta volna tíz évvel ezelőtt, hogy Münchenből Brüsszelbe 20-30 eurós tarifa lehet, no, ö, bocsánat, ö, nem tudom, hogy ki gondolta volna 10 évvel ezelőtt, hogy 20-30 euróért repülni lehet Münchenből ö, ö, Brüsszelbe a fapados járatokkal, és hasonló a csökkenés a, a, a mi telekommunikációs szolgáltatásainkkal, és úgy gondolom, hogy hasonló a fejlődés, és nagyon fontos, hogy ezt tudatosítsuk ez a javaslat, Penelis asszony javaslata rendkívül jó erre vonatkozóan. Mégiscsak érdekes lenne azért arról is beszélni, hogy véleményük szerint milyen lehet a technikai végrehajtás. Mint mondtam, nem mi kell, hogy ezt eldöntsük, de azért megbeszélhetjük, hogy milyen lehet. És a legfontosabb kérdés, ha megengedi elnök úr, szerintem az ár felső határokkal kapcsolatos, amit Rübis, Paul Rübis nyújtott be. Nagyon kedvező ajánlatok vannak belföldi tarifáknál, például itt van nálam Ausztriában, önöknél Rübis úr, de nálunk Németországban ugyanúgy, akik a belföldi publikum számára 8 euró 80-ért havonta smartphone díjat kínálnak, ebben 1000 perc van, 1000 SMS és 1000 MB 8 euró 80-ért havonta, tehát teljesen mindegy, hogy hol ez az általány díjak a belföldi forgalomra nagyon kedvezőek. Ha azonban három vagy tíz kilométerre vagyok Traunsteintől Salzburgba, akkor a 30-szorosát kell, hogy fizessem az európai belső piacon ez lehetetlenség. Nem szabad, itt valami nem stimmel az árakkal. Úgyhogy izgatottan kíváncsian várom, hogy ezek a belföldi ajánlatok hogyan fognak majd alak, ö, változni akkor, amikor ö, egyelőre még szerintem a túlzott roaming tarifák módosulásáról kell, hogy beszéljünk még senki nem, mondta, nem tudta elmondani nekem, hogy a, a külföldi tarifák miért ennyire magasabbak a belföldinél, de hát nagyon kíváncsian várom a magyarázatokat. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy bemutathattam a jelentést. Vissza is adom a szót. Én sajnos csak 17 óráig tudom maradni, de remélem, hogy addigra a meghallgatásnak is vége lesz. Köszönöm. Angelika Nibler, und wir gehen... Köszönjük szépen Angelika Niblernek. A szakértőknek fogom adom megadni a szót. Örülnék, hogyha betartanák a rendelkezésre álló időt. Robert Borik úrat halljuk. Köszönöm szépen a meghívást. Amikor felkértek, hogy a telefonika nevében mondjak el néhány dolgot a Roaming 3-asról, akkor elgondolkodtam, hogy ez egy kicsit emlékeztet minket a hollywoodi filmekre, amelyek újra meg újra előjönnek egy picit más formában. A hármas roaming Krúz asszony javaslata azonban érdemben eltér attól, amit eddig láttunk, ugyanis az egy strukturális megoldást kínálna. Az éves díszabáshoz képest egy állandó, fenntartható, automatikus megoldásban gondolkodik, egy kicsit szkeptikusok voltunk az elején a gondolkodásnak, de miután megvizsgáltuk a kérdést, rájöttünk, hogy tulajdonképpen ez a strukturális megoldás működhet, támogatjuk ezért a bizottsági javaslatot. Persze csomó részletkérdésben van véleményünk, és a fő kérésem az, hogy ezt a bizottsági javaslatot holisztikus módon vizsgálják meg, tehát ne a részletekkel kezdjék, hanem gondolják meg, hogy a strukturális megoldás miben is állna. Ez megoldaná a roaming kérdését. Persze csak az intézkedéseknek egy mixe működhet. Később majd beszélek a azokról a kivételekről, akik, eh, amely működtetők eh, már most is ugye a helyi híváshoz közeli árakat szabnak, erről majd részletesebben. A másik pillére gondolkodásnak pedig a magas adatszolgáltatási díj kérdése lesz, ezen is gyorsan lehet változtatni valamit szerintünk. Tehát látunk új piaci lehetőségeket, amint persze erőfeszítéseket teszünk. Az adat roaming ára szerintünk csökkenthető. Már most is csökkennek. A Telefonika 2015-re úgy gondolja, hogy az adat roaming díja 2015-re gyakorlatilag a helyi díjaknak megfelelőek lehetnek. Aki, a parlamentnek úgy gondolom azt kéne megkérdeznie magától, hogy hisze abban, hogy működhet egy strukturális megoldás. Ha hisznek ebben a javaslatban, akkor a piac, azt mondják majd, hogy a piac majd beállítja a kiskereskedelmi árakat magától, és mindegy, hogy milyen árplafonokat teszünk bele a rendeletbe, mindegy, hogy most 20 centet, 25 centet, vagy 55 centet mondunk, a piac fogja meghatározni a díjakat, és ezek jóval alatta lesznek az eddigi plafonoknak. Persze lehet biztonsági plafonokat meghatározni, ezt el tudjuk fogadni a bizottság részéről, és azt fogják gondolni, hogy ha ezen elgondolkodnak, hogy az árplafont úgy kell meghatározni, hogy az új piaci szereplőknek esélye legyen. Ezek tehát a pozitívumok. De gondolhatják esetleg önök azt is, bár mi nem így gondoljuk, ahogy mondtam már, hogy ez nem jó. Mert ö, ö, előírás szerű bürokratikus, költséges és piasztorzító hatású lehet, gondolhatnák. De mi nekünk erre az a válaszunk, hogy lehet intelligens módon az árképzést csinálni, de hát mi egyetértünk a javaslattal. Két út áll előttünk, előttük, önök előtt, strukturális megoldás és biztonsági plafonok, vagy az árszabályozás. Nem tudom, milyen volt a legutolsó szavazás kimenetele, de eddig nekem az volt a benyomásom, hogy önök inkább az árszabályozás hívei, és nem a strukturális megoldás, legalábbis az eddigi döntések alapján. Ha megnézi különösen a jobboldali táblázatot, akkor ezek most normál telefonhívások, Önök 10 centes plafont szeretnének, ez a bizottságéval megegyező, ha nem lenne strukturális megoldás. Most már ezeket Nibler plafonnak is hívják. Mi felkértünk egy független céget, hogy vizsgálja meg, hogy a virtuális mobilhálózat üzemeltető, az MVNO, hogyan reagálnának. A legtöbb VNO elfogadja az alacsony költségű tervezés, de nem igen tudnának profitot termelni ilyen körülmények között. Ebből az adódik, hogy nagyon meg kell gondolni, hogy milyen árplafonokat határozunk meg, mert nagyon érzékeny dolog ez, és a, az operátorok piacát könnyen tönkre teheti. En, ezért jobb szerintünk a strukturális megoldás, mert még hogyha magas árplafonokat szabnak, azok alá is oda mennek majd a versenyben levő cégek. Ha pedig mégsem így lenne 2015-ig, akkor még mindig lehet új plafonokat megállapítani. alternatívát kell teremteni. Szerintünk alternatívát is kell adni az árak mellett. A strukturális megoldás ára azonban eléggé magas. Ha 25 millió fogyasztó vagy ügyfél és 300 ezer ügyfél esetén nem ugyanolyan beruházásokra van szükség. És a kicsiknek ez nehezebb lehet, ez az átállás, és olyan roaming díjakat rájuk erőltetni, amiket a nagyok tudnak szabni, és a helyihez közelítőek ezek, ez elsőre nekik nehéz lehet. De a Cruz asszony által megszabott digital agenda értelmében a verseny ösztönözné, és a kicsiknek az ő javaslat alapján mégis lenne alternatívája is. Szerintünk ez az alternatív megoldás jó a kicsiknek, nagyoknak is, mert választhatnak, hogy mi jobb nekik. Következtetés. Szerintünk tehát működhet a strukturális megoldás, de nem mindegy, hogy hogyan valósítjuk meg. Ezzel együtt valószínűleg szükségesek árplafonok, de ezeket magasan kell megszabni, hogy a beruházó befektetők úgy érezzék, hogy érdemes belefektetni az ágazatba, választani kell, hogy továbbra is árszabályozással, vagy pedig a strukturális megoldással lépünk tovább, és a, egy kivételt, egy alternatívát kell adni, most mutattam be ezt, a helyihez közelítő árszabással, és ha ezek így mind működnek, akkor a probléma szerintünk megoldható. Egy perccel túlléptem a veszélyidőmet, de remélem, hogy ez nem túl nagy baj. Köszönjük szépen! Akkor azt javaslom, hogy most hallgassuk meg az összes előadónkat először, Sajnos itt most helyet kell serélni mindig, de hát ennyit kibírunk. Sorry, uh, I'm just going to try to find you all. Hello. Okay, the next is uh, Emmanuel Forest.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 and then we all Welcome, and uh, if you want, if you're ready, then please start. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. First of all, I would like to say that... Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A Bolyk Telekom mindig uh, támogatta a bizottság azzal erőfeszítését, hogy az adatroaming árát csökkentsük. Egyetértünk a digitális menetrend céljaival is. A Transatel vezetője lesz a következő előadó, tíz éve ismerjük egymást, és biztos nagyon jól el tudják mondani, el tudja majd mondani azt, hogy milyen innováció várható a roaming területén. prezentációmban az első állítás az, hogy nagyon komplex ez a strukturális megoldás, problémakör, főleg a fő fogyasztók számára, a kiskereskedők számára is, és egy alternatív javaslatunk lenne, amely némileg egyetért, a, egyvecseng azzal, amit a telefonikás kollégám mondott, a digitális menetrend céljait szeretnénk mi is egyszerűbben elérni, és gyorsabban. Először tehát. Szerintünk ez a szétválasztási elv nagyon bonyolult a fogyasztók számára, a többségük számára, hiszen nem fogják megérteni azt, hogy miért kell más szolgáltatót választaniuk belföldön és külföldön. A kiskereskedők számára is nagyon bonyolult, hogy ezt a szolgáltatást hogyan reklámozzák, valamint a szolgáltatók számára is az IT rendszereket hozzá kell passzítani, esetleg új rendszereket kell finanszírozni, és a biztonság szempontjából is nehézségeket vet fel fix telefonvonalak esetében sem volt a szolgáltatóválasztás nagyon sikeres. Most nagyjából ugyanezt akarja a bizottság elérni, és szerintünk így sem fog működni. Nem lesz hatékony a verseny szempontjából sem, mert ahogy mondtam, nagyon lényeges végrehajtási költségei lesznek. Ezek arányosabban pedig magasak, magasabbak lesznek a kicsi szolgáltatók számára, mint a nagyobbak számára. Ezért is látható az, hogy a nagyok nagyjából elfogadják a bizottság javaslatát is. Az is nagyon fontos, hogy a márkanév is nagyon fontos lesz. A Boeing nevét senki nem tudja kiejteni, úgyhogy a Bouygues Telekom nem tud olyan páneurópai cégé válni, mint mások, a Vodafone, vagy a Telefonica, vagy az Orange. Ezt sokkal könnyebben tenni, sokkal könnyebben tudnak reklámozni, bár én ezt nem szeretném a versenytársaknak megtenni, de már meg is tettem. Szeretnék egy pol példát mondani a következő dián az első mondathoz. Egy, ha egy alternatív páneurópai szolgáltató lenne, csak azért, hogy európai roaming szolgáltatással lássa el a fogyasztókat, Könnyű elképzelni azt, hogy egy francia, egy luxemburgi szímkártyát megvásárol, és akkor de facto pán-európai szolgáltatást vesz igénybe, nem roamingol, hanem belföldi telefonos szolgáltatásokat vesz igénybe. Ugyanígy egy ír, hogyha egy luxemburgi szolgáltató szolgáltatását használja, és ezzel a franciával beszélget, akkor jogtalanul pán-európai szolgáltatást használnak mind a ketten. De nem ez a megoldás a pán-európai roaming számára, hanem egy átlátható, általános, pán-európai nagykereskedemi hozzáférés lenne a megoldás, hogyha ezt választjuk de vannak problémák a strukturális javaslattal, véleményünk szerint. Szerintünk ez ellentmond annak, hogy a hozzáférési piacot kivették a releváns piacok listájáról már a bizottság is, és a nemzeti szinten is, amikor piacelemzést végeztek. Úgy gondoljuk, hogy a szubszidiaritás elvét is ez sértené mert a tagállamoknak kellene e területről dönteni. És úgy gondoljuk, hogy nem is arányos, mert túl messze megy. De miért megy túl messze? Ahogy mondtam, van az a trükk, hogyha a francia állampolgár egy luxemburgi szimkártyát használ, a luxemburgi páneurópai szolgáltatást használja az luxemburgi vagy ír szolgáltató részéről. Volt egy piaci elemzés a bizottság részéről, a bizottsági munkadokumentumban tavaly júliusban, ezt elolvastam, a 35. oldalon három megoldás javaslatot sorolnak fel, amelyet megvizsgáltak. Vagy a roamingban az MVNO-k számára korlátozott nagykereskedelmi hozzáférés, vagy pedig egy másik megoldás. Az első megoldást, a harmadikat pedig elvetette teljes mértékben a bizottság. Miért? Azért, mert ennek volt egy olyan hátránya, hogyha ezt nem korlátozzák a roaming szolgáltatásokra, akkor ez a belföldi piacokon túl nagy torzulást okozna, nagyobb torzulást, mint ami a konkrét roaming probléma megoldását jelenteni. Az Európai Bizottság azonban egy igazi páneurópai szolgáltató létrehozását is el tudja képezni, képzelni. És maga a bizottság is kimondja azt, hogy ez egy de facto megoldás lenne, de ám ez a felsej fejlődését akadályozná. Ez olvasható tehát itt a szlájdon is, és végül szeretném még azt is elmondani, és most megint nem próbálok nem reklámozni, lehet, hogy például a Google vagy az Apple lenne a pán-európai szolgáltató eu piacon, mert az iTunes alkalmazásban nagyon könnyű lenne szolgáltatót váltani és szolgáltatót találni és lehet, hogy MVNO, azaz virtuális mobilhálózat üzemeltetőként jelenének meg itt az európai piacon, de ugyanakkor nem csak pán-európai, hanem adott esetben belföldi szolgáltatást is nyújtanának, hiszen nagyon nehéz lenne különbséget tenni a roaming szolgáltatás és a nemzeti szolgáltatás között. Aztán a roaming adat plafonnal kapcsolatban úgy érezzük, hogy a technológiai változás nyomán már nem megabyte vagy gigabyte alapján kellene díjakat megszabni. Igazából itt arról van szó, hogy hozzáférést biztosítunk a fogyasztónak, nem arról, hogy 1 vagy 5 gigabajtot tölt le. Tehát szerintünk a roaming adatok számlázására, például mint ahogy a hotelek a wifi szolgáltatás esetében, egy napi, heti vagy egy hónapos előfizetést lehetne megtenni, és akkor ezt maximálnánk, és ezen belül annyit töltenek le a fogyasztók, amennyit akarnak. Tehát akkor fix, mondjuk napi hozzáférési díj lenne. Plusz esetleg egy alacsony megabájtonkénti ár is, de az nagyon alacsony. Viszont az, hogy önmagában, hogyha korlátozzuk a bájtonkénti díjakat, az nem fogja kialakítani egy ilyen rendszert. Akkor most a mi javaslatunk? Próbálom egyszerűen elmondani, bár elég bonyolult. Ez egy önkéntes javaslat a szolgáltatók részéről. A Buick Telekom és mások is javasolják ezt a digitális menetrend számára 2015-ig. A szolgáltató dönthetne, vagy kér, ki, kényszeríthetnék arra, hogy a szolgáltatás földrajzi kiterjesztésére egy plafonon belül szabjon ki díjakat. Hadd, mondjanak egy, hadd mondjak egy példát. Én francia vagyok, emelyek Németországba, utazom Európában. Ha egy napra utazom, akkor egy euróért megvásárolhatom a roaming lehetőséget. Ezt a, az én tarifa táblázatomnak a földrajzi kiterjesztését. Franciaországban tíz évvel ezelőtt ezt már használtuk. A korábbiakban például a perc alapú számlázásról volt, hogy átértünk egy ilyen kiterjesztési módszerre az országon belül is. Most, ha itt a digitális menetrendről gondolkozunk, akkor lehet, hogy ezt az európai tarifákra is érvényessé lehetne tenni. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen. Akkor most megint váltunk, és Jacques Bonifay urat kérem. a Transzateltől, hogy tartsa meg előadását. Voilà. he had his, his, his, presentation. Yeah, that's my presentation. that's perfect. Oh, Good afternoon. My name is Jacques Bonifay. I... Jó napot kívánok, Jacques Bonifay vagyok A Transatel elnökeként vagyok itt jelen, tehát vállalkozó vagyok. Hat országban működünk, 8,5 millió euró a forgalmunk, pán-európai MVNO vagyunk, és tipikusan határmenti lakosságnak szoktunk mobil szolgáltatásokat ajánlani. Mi már tíz éve csináljuk ezt Vivian Redding javaslata előtt kezdtük tevékenységünket. Mobil szolgáltatókkal működünk együtt, és más VNO-val. 500 ezer előfizetünk van hat különböző országban. Technikai infrastruktúra 8 hálózathoz csatlakozik Európában. 5 országban szolgáltatunk, ez egy multi-imsi szolgáltatás, vagyis ha van egy sim valakinek, akkor öt számot öt különböző országban tarthat fönn. Nekem személyesen van egy holland, belga, luxemburgi, svájci és francia telefonszámom ugyanezzel a SIM kártyával, a helyi szolgáltatókkal. És a svájci szám ugye nem az EU tagja, és még így is működik a rendszer. Egy szimkártyára több előfizetést adunk, nemzeti, otthoni és roaming használatra is alkalmas is ez, gazdaságos, és Izraelre is próbáljuk kiterjeszteni most a szolgáltatásunkat, hogy európai polgárok helyi árakért tudják hívni Izraelt. De ezt most még méretünk miatt nem tudjuk megtenni. Mondom, határok menti térségben működünk, legtöbb ügyfelünk vagy kettős nemzetiségű, vagy gyakran utazó személy. A roaming díjakból 50% vagy még nagyobb engedményt tudunk adni. Az ARPU 95 euró havonta, 300 euró a beszállási díj, és hogyha valaki hű hozzánk, akkor egy éves díját visszatérítjük. Ez, ezek a gazdasági információk nagyon fontosak, ha az ember ki akarja számítani, hogy megérje neki, és megoldásunk mondom nem csak Európában, működik, hanem Európán kívül is. Miért nem tudtunk még nagyobbra nőni? Miért nincs még több ügyfelünk? Az oka ennek egyszerű. Sokszor próbálkoztunk az Egyesült Királyságban, Németországban 2001, 2003, 2004-ben a helyi szolgáltatókkal megállni Olaszországban is, és ez nem volt lehetséges csak a franciákkal, hollandokkal, belgákkal, luxemburgiukkal és érdekes módon a svájciakkal tudtunk megegyezni, ez is 7 évig tart. roaming ö, szerződést, egyfajta korlátozott szerződést Németországgal sikerült kötnünk. Ö, tehát valamelyest jobb diakat tudunk kiharcolni francia ügyfeleinknek Németországban, de ez nagyon nehezen ment, és 95%-ban azért utasítanak el minket, mert mi, nekünk kevesebb, mint tízezer előfizetünk van, és a, ezek a cégek több százezeres előfizetői hálózatokkal hajlandók csak egyáltalán tárgyalni. Em, találkoztam Vivian Redding asszonynal személyesen, és nem konkrét beavatkozását kértem, hanem csak azt, hogy nyilvánosan állapítsa meg, hogy ezek a pán-európai civil szervezetek, illetve MNO-k pontosabban, több támogatást érdemelnének, és a multi-IMSI pán-európai MVNO, mint koncepció szerintünk működik, de strukturális megoldásra van szükség ahhoz, hogy más országok MNO-jai egyáltalán leálljanak velünk tárgyalni. Nem tudom, hogy ez most elegendő-e, hogyha a bizottság nyilatkozatot tesz, vagy akár konkrétan szabályozást fogad el erre vonatkozóan, de ezt szeretnénk valamelyiket a kettő közül. A strukturális megoldásra vonatkozóan pedig minden megoldás érdekel minket, de szeretnénk olyat, amely legalább tíz évig működik. Az újra árusítási, tovább értékesítési modell gyenge modell. A local breakout szerintünk veszélyes Európának. A végfelhasználóból kell kiindulni. És a mobiltelefonokkal Apple és Google ö, harcolnak most egymással, mint a legjobb, legtöbb szolgáltatást ajánlók. Valahogy az ő példájukat kéne követni. Ö, ebben a pillanatban mi a kaliforniai állami költségvetési hiányt tömjük be éppen azáltal, hogy már nálunk is a piac több mint 50%-át ők uralják, aztán majd jönnek még a kínaiak is, ne felejtsük el, és ha európai polgárok utaznak ezekbe az országokba, akkor mi sokat fizetünk, ők pedig nem. A kettős IMC modell jónak tűnik, mert verseny szempontból és bevezetési költség szempontból is elfogadható. Szakértőink ezt mondják. Most a roaming szolgáltató gazdasági térségéről szólva, ahhoz, hogy egy új cég be tudjon lépni a piacra, ahhoz először pénzt kell gyűjtenie, hiszen technikai infrastruktúrát kell kiépítenie, call centert és egyéb költségei is vannak. Ha ez megtörtént, akkor el kell kezdeni az ügyfelek toborzását, mert reklámra kell költeni a nagy MNO-kkal szemben. Nehéz. Ha valaki csak a roaming szolgáltató, és nem olyan, mint a nagy ö, Vodafone, amely Franciaországban is szolgáltat, akkor az árainkat legalább 20%-kal a nagyok, nagy MNO-k alá kell beállítani, és ez a fajta előny, amit mi nyújtunk, ez persze nem csak kényszer, hanem szerintünk fenntartható ö, ö, ö, dolog, kivéve, hogyha már 30%-kal jobban alá kell menni az MNO-nak. Ez a megoldás versenyt generálna, de még drágábbá teszi a belépést a transzatelnél most nem akarok részletekbe menni, azonban ezt megoldottuk. A Dual IMSI modell alapján láthatják itt a táblázatból, hogy ha a kiskereskedelmi ár és csökken, akkor egyre kevésbé éri meg ez a szolgáltatás. Európának választania kell, vagy erőlteti a versenyt, és elfogadja, hogy várnia kell még néhány évet, vagy pedig csökkenti a roaming plafont, árplafont, de akkor nem lesz verseny, és akkor az olyan cégek, mint az enyém bezárhatják a kapujukat. Tehát mi azt akarjuk, hogy legyen verseny, a verseny a kisebbik baj, még a kicsiknek is, hiszen mi vagyunk rá a példa, hogy ez működhet, Az MVNO-kat azonban segíteni kell abban, hogy nemzetközi roaming szerződéseket köthessenek, mérettől, ha nem is teljesen függetlenül, de kicsiként is, hogy azok végrehajthatók legyenek, és a szabályozáskor vigyázni kell arra, hogy nem európai cégek számára ne biztosítsunk olyan túlzottan jó lehetőséget, amelyen lerabolják az európai piacot, mert akkor ezen, ebből az ágazatból is kimegy a pénz más kontinensekre. Köszönöm, hogy meghallgattak, elnézést, hogy hosszabb voltam az előírtnál. Köszönöm szépen az ön előadását, és, és ezzel Tani Sajtelnek adom át a szót, aki már el is foglalta a helyét itt és ő számítógép nélkül fogja az előadását megtartani. Thank you, Chairman Thank you, Ms. Niebler. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Niebler asszony, és köszönöm minden képviselőnek a lehetőséget, hogy ma én is hozzászólhatok. Tudom, hogy ez óriási megtiszteltetés e házban, és nagyra értékelem. Fogyasztóként is köszönöm az előző roaming kezdeményezésekkel kapcsolatos munkát. Mint minden más európai állampolgár, én is élveztem ennek előnyeit. Cruz alelnök úgy gondolom igen ambíciózus célkitűzéseket tűzött ki akkor, amikor 2015-ig a roaming díjak megszüntetéséről beszélt. Ez mindannyiunkat arra kényszerít, hogy vizsgáljuk felül a roaming szabályozásunkat. Három dolgot szeretnék a rendelkezésre álló időben megemlíteni. Az első, hogy úgy gondolom, hogy strukturális probléma van a nagykereskedelmi szinten. A, hogyha megnézzük, hogy többféle hálózat fix költségekkel eltérő marginális forgalmat bonyolít le, és akkor azt is várhatnánk, hogy ezek hogy aracsony díjakat generálnak, de sajnos nem így van. A probléma véleményem szerint a beérkező és a kimenő hívások közti probléma. 2010-re úgy gondolom a, egy korábbi írásomra támaszkodva azt mondhatom, hogy a bizottság és a a közvélemény is elfogadta azt, hogy egyensúlyt kell találni a forgalomban. A marginális forgalom számára is megfelelő árat kell biztosítani. Bizonyos esetekben a kiegyensúlyozott forgalom a statisztikákban nem jelenik meg. Viszonylag kisebb a, a kiegyenlített perceknek az aránya, és éppen ezért a kiegyensúlyozott forgalom jelentős mértékű. A, Berec jelentés 8-as bekezdése az erősebb versenyre utal. Mindenek az az implikációja, hogy a kisebb szolgáltatóknak nagyobb az ösztöndése arra, hogy a nagykereskedelmi forgalmat alacsony áron biztosítsák. Nibler asszony kérdezte az elején, hogy hogyan lehet versenyt teremteni ezen a piacon, és említette érdekes módon a légiforgalmat is példaként ön is tudja, de emlékeztetném önöknek, a német Adment Száikra, amely a légiforgal, légi ágazatban betiltotta a nagy légiforgalmakkal párhuzamos útvonalakat. Úgy gondolom a roaming piacon is hasonló lehetőség van. Az írásaimban azt javasoltam, hogy a forgalom kiegyensúlyozását fejezzük be, de túl öm, kevésbé, túlzottan kev, ö, gyakorlatilatlan megoldásnak tűnt ez. Nézzük akkor meg, hogy hogyan lehet önfenntartható, versenyképes forrásokat biztosítani az LLU és az MTRS területén. Hogyha ezek nem önfenntartók vagy nem versenyképesek, akkor általában szabályozásokkal próbálnak orientációs árakat a költségekkel kapcsolatban meghatároz, a költségek tükrében meghatározni a végfelhasználónak is megfelelő árakat. Úgy gondolom, hogy a Berek heroikus munkát végzett a roaming terület költségeinek megbe- megbecslésével, de úgy gondolom, hogy fontos, hogy nagyon korlátozott adatokra támaszkodva tudta ezt megtenni. Sőt, a rendelkezésre álló adatok is konzervatívak voltak, és ezért az eredmény is az. A költségek meghaladják, úgy gondolom, a nagy kereskedelmi árakat. Véleményem szerint ez a a leg, ez a leg, legerősebb túlértékelés, amit az elmúlt időszakban látunk. Ma például vannak olyan nagy kereskedelmi árak, ahol 1 megabitre 1 centet, 5 eurocentet megabájtonként ajánlanak a roaming adatokra, de mégis úgy gondolom, hogy ez óriási problémákat generálhat. Persze tisztán látom azt, hogy számos megállapodás van különböző szolgáltatók között, mondjuk 5 cent per megabájtos áron. itt is hallottam ma róluk ezek, a, ezek a, a ráták, ezek az árak a többszörösei annak, amelyek a, a, piaci ára, a piacon is létező árakkal szinte összehasonlíthatatlanok, és egyszerűen elfogadhatatlan ez a többszörös különbség. Hogyha a nagykereskedelmi arányok a nagykereskedelmi díjakat be akarjuk vezetni, akkor valóban páneurópai európai árakra van és díjakra van szükség. Ez volt az eredeti felfogás, és úgy gondolom, hogy ez bizonyos korlátok között is megvalósítható. Az Egyesült Államok piacán például a pánamerikai árak nem kötelezőek, egyetlen egy szolgáltatónak sincs páramerikai hálózata, mindenki roaming szolgáltatásokat vesz igénybe kisebb-nagyobb mértékben, és a többi szolgáltató is ugyanezt teszi a négy nagy szolgáltató Észak-Amerikában szerződéses korlátozásokkal működik, e, melynek értelmében a befogadó hálózat e, hogyha úgy kívánja, akkor a szerződés megszűnik. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez, de a korlátokat meg kell tudnunk határozni, és különösen a nagykereskedelmi árakat ennek keretében. A második megjegyzésem, hogy a nagykereskedelmi szinttel ellentétben, ahol csak egy megoldást lehetett javasolni, és ez a, a maximális ár volt, két ár versenyez egymással a kiskereskedelmi szinten, a maximális ár és a strukturális intézkedések. A strukturális intézkedések a kiskereskedelmi szintre hozzák tulajdonképpen le a nagykereskedelmi költségeket. Nagyon fontos egyensúlyt kell találni a nagyon alacsony kiskereskedelmi árak között, amelyek a belépés lehetőségeit korlátozzák, és az igen magas kiskereskedelmi árak között, amely a piacon célként amelyet piacon a, a szolgáltatók célárnak tekinthetnék. Úgy gondolom, hogy a kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi ár között lehetőséget kell biztosítani, megfelelő teret, helyet kell tudni biztosítani. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a végfelhasználó szempontjából nagyon korlátozott lesz a verseny a magasabb kiskereskedelmi árakkal a strukturális intézkedések is megfelelően működhetnek, és a kiskereskedelmi szabályozásokat a bizottság javaslata értelmében ebben az esetben vissza lehetne venni. Ha nem működik verseny, akkor az új belépők nem, tudjak, nem tudnak a piacra lépni, és az alacsonyabb költségeket be lehet vezetni a piacon. Természetesen ez nem lenne az ár meghatározások szempontjából jó megoldás. Mivel a strukturális intézkedések korlátozott léptékűek lehetnek, és a, az ár, maximális árakat a kiskereskedelmi szintre hozzák csak le, úgy gondolom, hogy az egyetlen megoldás az, e, az egyetlen ár ezen a piacon. A célt természetesen el tudjuk érni páneurópai ajánlatokkal, e, de nem szabad megfeledkezni, hogy a nagykereskedelmi árat ennek ehhez megfelelően kell meghatározni, és e, lazítani a jövőbeni szabályokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel át is adom egyből a szót a következő és utolsó hozzászólónak, Monika Staljanovának. Remélem, hogy a nevét helyesen ejtettem ki, mondja a levezető elnök. A következő és utolsó előadást fogja ő megtartani. Here we, here you are. Thank you, Mr. Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr, Nibler asszony, Korhola asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani, hogy felszólalhatok itt, és elmondhatom, hogy a következő roaming rendeletről mi a véleményünk. Ez a javaslat nagyon fontos. A roaming díjak a fogyasztók számára ugyanis nagyon fontosak. Megpróbálok a kérdéseikre is reagálni, de amúgy főleg a fogyasztók perspektívájából vizsgálom a kérdést. Hadd kezdjem a nagy képpel. A jelen pillanatban a hang és adatátvitel, ahogy az emberek egyre mobilabbá válnak, alapvető szolgáltatásokká válnak, a roaming díjak közben nagyon magasak maradtak. Amikor a barangolás koncepcióját vizsgáljuk, ez azt mutatja, hogy nem eléggé integrált a belső piac, és ennek nincsen technikai oka, nem igazolható technikailag az, hogy ilyen magasak a díjak. Négy és fél évvel a roaming egy rendelet bevezetése után, ha vizsgáljuk a piacot, akkor azt tapasztaljuk, hogy a szabályozott roaming szolgáltatások ára továbbra is rendkívül magas, és a legtöbb fogyasztó még mindig nem bízik eléggé a külföldi szolgáltatásokban ahhoz, hogy külföldön is használja a telefonját, sőt gyakran le is kapcsolják a telefonjukat, hogy elkerüljék a rendkívül magas számlákat. Pedig pont ennek az elkerülése lett volna a rendelet célja. Ezért aztán a határokon átnyúló szolgáltatások területén sokkal nagyobb bizalmat kell ébresztenünk, akár az árakban, akár a szolgáltatásokban, a fogyasztókban. Az új rendelet szempontjából szerintünk ambíciózusabbnak kell lenni, és egy gyakorlatibb megoldás kell a roaming díjak eltörlésével. Ezért úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi javaslat a roaming renderetre egy lépés, de csak egy fontos lépés abban a folyamatban, amivel a roaming díjakat komplettül el lehet majd törölni. A szétválasztással kapcsolatban most nem azt szeretném megvitatni, melyik a legjobb megoldás. Általánosságban például a szétválasztás és a nagykereskedelem összekapcsolása az a versenyt bizonyos tekintetben növelheti, és új roaming szolgáltatások megjelenését is elősegítheti. És azt, mint tapasztaltuk, ez fontos, mert az adat roamingban egyre növekszik a volumen, de a jelenlegi javaslatot a technológiai alapú megközelítésből kéne vizsgálni, és Nibler asszony is éppen ezért ebben a szellemben fogalmazta meg a jelentés tervezetét. A kulcsfontosságú elvek, kell, hogy megmaradjanak, a technológiai megoldásoknak pedig ezekkel találkozni kéne. A fő elvek pedig azok, hogy a technikai megoldások fogyasztóbarátok, költséghatékonyak legyenek és egymás között átjárhatóak. A fogyasztók tájékoztatása, és hogyan keltsünk bennük nagyobb bizalmat a roaming szolgáltatások iránt, ne felejtsük el, hogy a szétválasztás új elemeket fog a fogyasztók életébe hozni, és az ő szokásaik megváltoztatására is szükség lesz. Ezért világosan kell tájékoztatni őket arról, hogy alternatív roaming szolgáltatót is választhatnak. És világos, érthető és átlátható árinformációt szolgáltatási jellegzetességekről szóló információt kell nyújtani, és nagyon világos felhasználási feltételeket, nehogy félrevezessük a fogyasztókat. Az összes reklámnak a fogyasztóvédelmi jogszabályokat teljes mértékben harmóniában kell lennie, különösen a méltánytalan kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvvel. Az árszabályozás. Ahogy mondom, a választás és a garantált nagykereskedelmi roaming, ez növelni a, fogyasz, vagy a, a versenyt, ám de ezek az eszközök önmagukban nem elégségesek, és ezért az adat szab, vagy az árszabályozásra is szükség van. Erre vonatkozóan van konkrét javaslatunk. A hang alapú barangolással, vagy általánosságban a barangolással kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy sokkal inkább költségorientáltabbnak kéne lenni a fogyasztói díjaknak. Ezzel kapcsolatban még két pont. A digitális menetrend célkitűzései már megvannak, hogyha roaming díjakat a nemzeti díjakhoz közelebb akarjuk vinni 2015-ig, akkor 5, 15 centes kiskereskedelmi plafonnál kell kezdeni 10, 2012-ben, és utána 13 és 10 centre kell ezt csökkenteni fokozatosan. Szerintünk az átlag percenkénti díj 2008-ban 13 cent volt, 2009-ben 10 cent. 2010-ről nincsenek adataink európai szinten, de azt várjuk, hogy alacsonyabb lesz ez a szám. Ezért szerintem lehetünk ambíciózusabbak az ár plafonokkal kapcsolatban. Az SMS-ek és a roaming szolgáltatások itt is legyünk költségorientáltak. Ha a szolgáltatás nyújtását vesszük, az 1 és 2 cent között van, és a plafon az 10 cent. Miért? Ezt a szolgáltatást már nem is használják annyira gyakran, akkor miért kell, hogy ilyen óriási legyen a mozgástér? Ezért mi 7 centet javaslunk, megfelelő plafonnak 2012-től, és ez még csak a kiinduló pont. Az adat tekintetében pedig üdvözöljük a bizottság döntését, hogy kiskereskedelmi plafonokat kíván bevezetni, és ismét csak úgy gondoljuk, hogy a 90 cent megabájtonként túl magas. Bizonyos országokban 5 cent a megabajtonkénti ár, akkor miért legyen 90 a plafon? Persze kell, hogy legyen egy kis mozgástér, de a 100%-os mozgásteret tarthatnánk, vagy tartanánk mi megfelelőnek. Az utolsó dolog az az átláthatóságra és a felülvizsgálatra vonatkozik. Először is a jelenlegi rendelkezések értelmében az európai fogyasztókat védjük az Európai Unión belül. De annak érdekében, hogy teljes mértékben védettek legyenek a számla sokkal szemben, ez a mechanizmus az euró tarifák és az euró SMS-ök, és nem csak az euró adatok, sőt az Európán kívüli adatforgalom is ide be kellene, hogy kerüljön a hatája alá. A felülvizsgálattal kapcsolatban pedig néhány pont. Ha a szétválasztást végre akarjuk hajtani, akkor úgy tűnik, hogy a 2015-ös felülvizsgálat túlságosan korai. Addigra valószínűleg még az összes hatását nem fogjuk látni a strukturális intézkedéseknek. Következésképp úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak alaposan fel kellene mérni a piac funkcionálását 2016-ban, és talán ekkor vagy ez után tudnának további megoldási javaslatokat tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, és üdvözlöm a társelnök asszonyt. Köszönöm a szakértők előadásait. Most lehet kérdéseket föltenni, ugyanakkor kevés az időnk, tehát csak rövideket, és ezekre rövid válaszokat kérünk a szakértőinktől. Paul Rübich teszi fel az első kérdést. Köszönöm, elnök úr. Kérdésem a must carry elvre vonatkozik. Hogy néz ki a gyakorlatban? Lehetséges-e az, hogy minden telekommunikáció szolgáltató minden egyes ügyfelének ezt fel tudja ajánlani, és hogy néznek ki a szerződések, hogy, hogy zajlik az ár kalkuláció, illetve ár ö, megegyezés. Extrém kolléga. Christian Engström vagyok, a bizottság, az itteni helyi bizottság tagja. A telefonika vezetőjéhez szeretnék kérdést fölteni. Beszélt a bizottsági árplafonokról, 300 eurós, 200 eurós és 100 eurós gigabyte költségek mellett. Mi lenne, ha 10 euróra csökkentenénk a gigabajtok árát. Ön korábban azt mondta, hogy ez már nem elképzelhető. Miért nem lehet a 10 eurós nagykereskedelmi árat bevezetni? azt mondja, ugyanis azt mondta már korábban, hogy a kiskereskedelmi árak 8 80 nál tartanak gigabájtonként, és a telefonika maga is a spanyol ügyfeleinek még ennél is jobb árat ajánl. Kevesebb, mint fél euróért adják a gigabájtot egyes spanyol felhasználói csoportoknak. Tehát miért nem tartja elképzelhetőnek, hogy a 10 euró per gigabájtos határ legyen a nagykereskedelmi határ? Kelly úr, köszönöm szépen. Érdekesek voltak az előadások, és persze, ahogy megszoktuk, egymásnak eléggé ellentmondó vélemények. Felmerült, hogy az árplafonokat a helyi díjakhoz kéne közelíteni, vagy a nemzeti díjakhoz, de nem áll akkor annak föl, fönn a veszélye, hogyha a roaming díjak így lecsökkennek, akkor ez kartellesedést okoz, és kizárják a többi szereplőt. Mert a bizottság azért vezette be annak idején az árplafont, mert a bíróság döntés igazságtalannak ítélte a korábbi díjakat, az Európai Uniónak körültekintően kell eljárni. Uh, De Castillo asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen egyértelmű. A cél ugyanaz mindannyiunk számára, lehetőség szerint drámaian csökkentsük a végfelhasználók díjait, ez a fogyasztó érdeke a roaming piacon. És minden egyes alkalommal, amikor azt mondjuk, hogy a nemzetállamok szintjén a dolgok jobban állnak, akkor tulajdonképpen azt is mondjuk, hogy a roamingban is valami hasonlót akarunk. A kérdésem éppen ezért a következő, az első előadónak tenném fel. A Telefonika nevében Vorik úrtól kérdezem, milyen alternatívákat lát? Ezt szeretném, hogyha részletezné, legalábbis a belföldihez közeli tarifa szerkezetet hogyan lát megvalósul, megvalósíthatónak? Köszönöm. Következő kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr, én is, és köszönöm az előadóknak ma délután a hozzászólásukat. Vannak olyan megjegyzések, javaslatok a bizottsági javaslattal kapcsolatban, amelyek nagyon bonyolultak, legalábbis nekem. És persze jó érv az is, hogy az egész folyamatot felejtsük el. Ez az első dolog. A másik, nagyon vonzónak találom a mentességek kérdését, amely eh, a szolgáltató számára a belföldi árakhoz közelítő árakat írna elő, ez is nagyon jó. Aztán hallottam, ami igazából mindannyiunknak a veszőparipája volt, hogy miért számítanak fel díjat, hogyha fogadok egy hívást. Hajlottam volna arra, hogy benyújtsak olyan módosítókat, amely minden fogadási díjat eh, eltörölne, de aztán visszafogtam magam. A kérdésem az, hogy illetve az elő bevezetője a kérdésnek az az, hogy tetszik a bizottsági javaslat, de az ágazata szemben gyanakvó vagyok. A kérdés tehát az, hogy Mit javasolnak? Mit tehetünk mi jogalkotóként azért, hogy erősödjön a verseny? Anélkül, hogy minimál, vagy a legrészletesebb szinten meghatároznánk az árakat, stb. Az ágazatnak fontos, hogy a vállalkozói technológiai készségeit alkalmazhassa, milyen javaslatokat lát. Köszönöm, Angélika Niebler. Köszönöm, elnök úr. Én nekem is van két-három kérdésem a szakértők felé. A strukturális intézkedések először. Bevallom, én is úgy érzem, mint Chichester kollega, össze vagyok jobban zavarva, mint először. A Transatel képviselője mondta, hogy a roaming díjakkal problémáik voltak, hogy bizonyos tagállamokban nem lehetett ilyen díjakat bevezetni. A strukturális rendszerek alapján. Murik kollega a telefonikától azt mondta, hogy elvileg ő is támogatja a strukturális intézkedéseket, de részleteit tekintve, ami az ármarzsot illeti, azt még jobban meg kell vizsgálni. Forrest úr pedig azt mondja, hogy nem, a strukturális intézkedések egyáltalán nem jók, sok beszédnek sok az alja, mindenki más úton halad. Ez persze a törvényalkotó munkáját nagyon megnehezíti. A második dolog a, a műszaki végrehajtás, a és a single IMSI helyett most ott van a local breakout, és az Európai Unión kívüli verseny szereplőket, hogyha előnyben részesítenénk, az korlátozna az itthoni piacokat. Kérdezem a szakértőket, az a benyomásom, hogy igazából homályosabb most számomra az, hogy a törvényalkotó milyen irányba induljon. A cél az egyértelmű, az mindenki számára elfogadható, de hogy hogyan jutunk el oda, hát az nekem nagyon bonyolultnak tűnik, és örülnék, hogyha Csicseszter kollégához hasonlóan nekem is válaszolnának arra, hogy hogyan lehetne több versenyt generálni. A másik kérdésem pedig, ha megengedi, egyetlen egy szót sem hallottam arról, hogy, és kérem mondják el, hogy hogyan lehet az, hogy a, a belföldi tarifák olyan remek árak kal jelennek meg, de hogyha az európai határokon túl, akkor 20-30-40 szerese, 50, szere, 50 szerese ez az ár. Itt nem nyerességrések vannak, hanem tehát univerzumok az árak között. Miért nem lehet egy észszerű díjban meghatározni? Volt, aki említette ezt, hogy végül is az Európai Unió fogyasztói számára kell, hogy elfogadható ár legyen. Eárite Korolla a következő. Um, köszönöm szépen. A kollégák többször említették ezt a fantasztikus belföldi ajánlatot, és az a kérdésem a szolgáltatók felé, hogy biztosak vagyunk-e benne, hogy a belföldi ajánlatok az igazi költségeket mutatják, vagy pedig egész egyszerűen azért annyira olcsók, mert hogy a roaming költségeiből fedezik az itt szerzett veszteségeiket. Köszönöm. So, vielleicht machen wir jetzt mal eine Antwortrunde. Próbáljuk meg akkor most a kérdésekre megszerezni a válaszokat. Kérem, szakértőinket, hogy jelentkezzenek, hogy mire, vagy jobbról balra, akinek van válasza, mondja el, akinek nincs, az passzolhat. Köszönöm szépen, ismét Robert Marik vagyok a telefonikától. Konkrétan kaptam én is kérdéseket, hadd válaszoljak először ezekre. Volt egy kérdés arról, hogy a nagykereskedelmi adat plaf, vagy árplafon az adatok esetében miért ennyire magas? Hát ha őszinte lehetek, az adatroaming eléggé drága. És ezt mindenki felismerte. A piac ugyan változik, és eléggé gyorsan, körülbelül 2008 óta évente 50%-kal csökkennek az árak, a verseny ugyanis kezd működni a piacon, de miért is? Azért, mert nagyon sok fogyasztónak okostelefonja van, és rá akarjuk őket venni arra, hogy kapcsolják be, és használják őket külföldön is. És a hangátvitelhez képest, ahol ha csökkentjük az árat, nem nagyon nő a használat az adat tekintetében. Van ilyen összefüggés, ha alacsonyabbak az árak, akkor az emberek többet használják a telefonjukat. Így reagál a piac, és pont azt csinálja, amit várunk tőle. Persze ez egyik napról a másikra nem történik meg, ezek lépésről lépésre történő dolgok. És úgy gondolom, ahogy mondtam is, el fogunk jutni azokra az árszintekre, amelyeket önök is remélnek elérni idővel. Hogyha adnak a piacnak esélyt, akkor lépésről lépésre haladnak, és 2015-ig el is fogunk odáig jutni. Mi az adatok költsége? Ha őszinte lehetek, nem tudom. És most őszinte leszek önökkel, különböző adat termékek vannak, például vannak gépről gépre küldött rövid adatkák, és vannak hosszabb utat megtevő adatok, tehát innen is, ettől is függ az áruk. A szolgáltatás típustól függ, de az árak már így is a megfelelő irányba haladnak. És Pilar de Castillo asszony kérdésére a szinte belföldi ár megoldással kapcsolatban még nem sikerült teljes mértékben definiálni azt, hogy mit is szeretnénk látni, mit is gondolunk, de a bujkos kollégához hasonló az elképzelésünk. Nem vagyok benne biztos, hogy a szolgáltatók meg tudják ezt oldani, de ha sikerül, akkor a belföldi árakhoz nagyon hasonló árakat tudunk majd ajánlani a felhasználóknak. Mondjuk 30 napos ingyenes roamingot, vagy mondjuk ilyet, hogy egy napért egy euróért annyit lehet roamingolni, amennyit szeretne, vagy hasonló ajánlatok. Azt szeretnénk, hogy ne kelljen a formulákat, a kiskereskedelmi formulákat korlátozni, azokat az ötleteket, amelyekkel a szolgáltatók elő tudnak állni hanem inkább olyan iránymutatásokat kell megfogalmazni, ami meghatározza, hogy mit is jelent az, hogy majdnem belföldi. És hogyha ezt tudják, akkor a szolgáltató hát egyrésztről versenybe kell, hogy szálljon a belföldi szolgáltatóval, és akkor az a többire nyomást gyakorol, hogy vagy jobb ajánlatot adjanak, vagy valamilyen speciális ajánlatot találjanak ki. Tehát nagyon sok verseny jelenhetne meg a piacon, de hát a Szerintem a szolgáltatónak kellene döntenie, hogy strukturális megoldást szeretne választani, vagy inkább a szinte belföldi költséget választja. Miért mondom, hogy szinte belföldi? Azért, mert vannak költségei a határokon átnyúló adatforgalomnak. A bejövő hívásokat említette Csicseszter úr, ennek is néha lehet költsége, és hogyha az előttem, illetve az előbb említett formulákat használják, akkor esetleg ezeket a költségeket vissza lehet máshonnan szerezni. Nibler asszony, a roaming miért drágább? Tapasztalatom szerint a gazdaságban rejlik a válasz, és az árak rugalmasságával, elaszticitásával függ össze a dolog. Mit szeretne a fogyasztó egy nagyon olcsó belföldi díjat, de valamekkora roaming díjat, vagy egy kicsit magasabb belföldi díjat, de nulla roamingot, akkor a legtöbb fogyasztó a nagyon alacsony belföldi díjra voksolna, és itt van az igazi verseny. Szolgáltatóként ott kell beszállni a versenybe, és ezért a roaming díjakat emelik a szolgáltatók magasabbra, és ebből fedezik a belföldi piacon elveszített díjakat. Köszönöm, én a Bulk Telekomtól vagyok. Emmanuel Forrest, a roaming díjak miért olyan magasok? A GSM-ek világából érkeztünk, ahol egy perc hangátvitel nagyon drága volt, mert a technológia nem volt annyira mag, hatékony. A roamingot a percben, megabájtban és SMS-ben is mérjük a fogyasztók számára egyre nagyobb lehetőségek nyílnak meg. Szeretnénk a bizottságot meggyőzni, hogy az új üzleti modell figyelembe kell, hogy vegye azt, hogy a fogyasztónak mit kell fizetnie. A szétválasztás nyomán például Franciaországban a széles lefedettség miatt kell, hogy nagyobb pénzt fizessen, és a hangátvitelért kisebbet. Az európai hálózatok már léteznek, tehát új bázisállomásokat már nem kell létrehozni, nem kell befektetni az infrastruktúrába. A hálózatok megvannak. Még a roaming országokban is különbséget kell tenni a sokat és keveset felhasználók közül. Tehát meg kell változtatni a megközelítést. Lehet persze az egész az a földrajzi kiterjesztésért felszámolni önkéntes, vagy kötelező is. Lehet ez napi egy euró, és akkor, hogyha egy hónapot előre kifizet, az 30 eurónál kisebb lesz és akkor az összes szolgáltató között lesz verseny. Szerintünk ez lenne a legjobb megoldás a célok elérésére a digitális menetrendben, hogy ne ugyanaz legyen a belföld és a roaming díj, hanem az európai hálózatokhoz való hozzáférésnek legyen egy tisztességes ára, és az esetleg egy idővel lehet az egész Európai Unióban egységes. Zsek Bonifé vagyok. A roaming 1 és 2 az árakat szabályozta, és nem volt benne ösztönző a verseny elősegítésére. Ezután azt látjuk, hogy vannak olyan emberek, akik nem érzik, hogy ez volt a megfelelő megoldás az európai bizottság vagy parlament részéről érkező nyomás csökkentésére. A roaming 3 az más, mert a versenyszó bekerült a szövegbe először a történelem során, a roaming területén, tehát prioritás a verseny megerősítése, de hát ha ezt tesszük, akkor várni kell, hogy lássuk, hogy mi az eredmény ennek, legalább két évet. És akkor tudunk elgondolkozni csak azon, hogy milyen roaming plafont vezessünk be a költségvetést előteremteni nem annyira könnyű, de azt is mondhatják, hogy mi nem akarunk versenyt, hanem független attól, hogy maguk mit, hogyan csinálnak, konkrét árakat akarunk. De akkor ne tegyenek úgy, mintha versenyt akarnának. Tehát ha tényleg versenyt akar a bizottság, akkor adjon lehetőséget a cégeknek, mint a mi cégünk vagy a Vodafone, hogy fejleszék az üzleti modelljüket, ha pedig nem akarnak versenyt, akkor ne tegyék bele ezt a szót a szövegbe. Köszönöm. Sorry, just on the, the, the question from Mr. Chichester. Chichester úr kérdésére válaszolnék a versennyel kapcsolatban. Teljes mértékben egyetértek a kollégákkal. A versenytársaknak lehetőséget kell adni arra, hogy dolgozzanak, és ehhez azonban megfelelő eh, hely kell, hogy legyen a nagyker és a kisker árak között. Egyértelmű, hogy a kiskereskedelmi szinten, hogyha versenyt akarunk, akkor ösztönözzük a piacot, de egyelőre még nincsen semmiféle intézkedés arra sem, hogy a nagykereskedelmi szinten legyen verseny. Érdekes módon még csak azt látjuk, hogy plusz-minusz 1-2 százalékban a tagállamokban a szolgáltatók nemzeti jövedelmük vagy piaci részüket a roaming piacsal szerzik. Ennek semmi értelme így a, csökkentjük tulajdonképpen ezzel saját magunk a versenynek a lehetőségeit. Egy nagyon érdekes verseny lehetőségeit. Röviden megjegyezném, hogy a verseny és a maximum értékek bevezetésével kapcsolatban. Nos, mi az, hogy tisztességes marzs? Erről órákon át beszélhetnénk, a száz százalék szerintem azért a helyet adna arra, hogy verseny is lehessen. Egy röviden hadd válaszoljak. 2000-ben hoztam létre a céget a roaming elvén, és én korábban az Alkatelnél dolgoztam, jelentős pénzt kerestem, és meg kell, hogy mondjam, hogy, hogy tudtam, hogy hogyan lehet ezen a ebben az ágazatban pénzt keresni, de nagyon nehéz volt a saját cégemmel. Az igazi, valós vállalatokkal nem ennyire egyszerű a helyzet, mint ahogy most mondták. Köszönöm szépen. Niblett úrnak adom meg a szót, és Berek úrnak is, hiszen nagyon sokszor felmerültek már, ha, egy, ha gondolják persze csak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívtak minket. Azt hiszem, nagyon sok mindent hallottunk, és sok megjegyzés volt, amire lehet, hogy érdemes reagálni. A nagykereskedelmi költségekkel, a berekkel kapcsolatban hadd mondjak néhány dolgot korábban még nem nagyon tettem. Egyetértek, hogy a nagykereskedelmi költségek becsült értékei tulajdonképpen a rendelkezésre álló adatok alapján konzervatívnak tekinthetők, de mégis ez volt a legjobb, amit az adatokból ki tudtunk hozni. A kiskereskedelmi díjak pedig, a nemzeti kiskereskedelmi díjak, nos, ezekből arra lehetne következtetni, hogy ha majd a, bere, eh, a berekadatok legközelebb eh, aktualizálásra kerülnek, akkor eh, ugye egy-két ország kivételével nincsenek újabb adataink, akkor úgy gondolom, hogy sokkal alacsonyabb számokat fogunk tudni majd mondani, mint most. Ez csak egy érzés, mint mondtam, de hát a rendelkezésre álló adatok pedig a lehető legjobb lehetséges adatokra épültek. A nagykereskedelmi költségek jelentős mértékben csökkentek. Akkor, amikor a cégek páneurópai tarifákat kezdtek el kínálni, ahol a roaming díj alapvetően megfelelt az otthoni szolgáltatási díjaknak. Most ez hogy lesz? Hát nem tudom. De tudom, hogy egészen addig nem fognak csökkenni ezek az árak, amíg a nagykereskedelmi árak jelentős mértékben nem csökkennek a digitális program árait el kell érni. Ezek az árak nyilvánvalóan jelentősen csökkennek, talán olyan szinten, ahogy Nidler asszony is jelezte, akár hosszú távon. A kiskereskedelmi versenyre kitérve, strukturális intézkedéseknél természetesen be lehet vezetni a kiskereskedelmi versenyt, hogyha a páneurópai tarifák, amelyeket a diszruptív piaci szerepről kínálnak, nos hát akkor úgy gondolom, hogy ez is egy lehetőség persze arra, hogy elinduljon a verseny. De a már meglévő verseny alapján, legalábbis sok országnál a belföldi piacokon, mégiscsak van remény arra, hogy ilyen feltételek mellett is legyen verseny. Nos, Nibler asszony kérdezte, hogy miért olyan magasak a roaming árak, roaming díjak. Egy egyszerű választ hadd mondjak a közgazdászok után. Azért, mert a a vállalatok nem adják fel a magas árakat, mert nincs igazából nyomás a verseny a piacon. Tehát így vagy úgy, vagy az árplafonokkal, vagy a versennyel, de csak valamelyikkel a kettő közül lehet elérni, hogy csökkenjenek az árak. Aztán az a dilemma, amelyet sok képviselő, de az előadó közül is sokan említettek, hogy mi lehetne a legjobban módja annak, hogy csökkenjenek az árak. Nos, ez igazából szakpolitikai kérdés. Berek teljes mértékben támogatja a versenyt, de mondjuk nem mm, tekinti szentségnek, igazából eszköznek, nem pedig végcélnak tekintjük. A végső cél persze az, hogy megfelelő szolgáltatás, jó árak, díjak legyenek a felhasználók számára. Alapvetően két lehetőség van, ahogy sokan mondták ma már. Az árakat lehet csökkenteni az árplafont, ez egy kényszer megoldása, mondhatjuk ezt is, vagy pedig versenyt erősítjük, és vesz, reméljük, hogy a versenyerők majd hatni kezdenek, és, és hatékonyan szabályozzák az árakat hosszabb távon. Berek nagyon óvatos a tekintetben, hogy kijelents, hogy ez a gyakorlatban valóban így is lesz-e vagy sem. A strukturális intézkedések megvannak, ezeket továbbra is vizsgáljuk, vizsgáljuk és figyelembe veszük az elemzésnél, de nagyon óvatosak vagyunk. Nem mondjuk tehát azt, hogy mindez nem lesz, nem történik meg, nagy valószínűséggel meg is történik, de legalábbis a, a gyakori roamingolóknál, legalábbis ők majd látják, hogy a díjak pozitívan alakulnak, de hát a piac még kevésbé világosan mozog. Még nincs sok olyan mozgás, amely legalább középtávon csökkenteni az árakat. Ez tehát a dilemma. És ennek eredményeképpen a Berek úgy vélte, hogy a bizottság által javasolt ár maximumok túl nagyvonalúak. Nem védik a fogyasztókat kellőképpen azzal szemben, azzal a lehetőséggel szemben ezt hangsúlyozom, hogy a verseny nem rögzülne gyorsan, nem indulna el gyorsan a piacon. A két előadó megközelítését támogatja Berek, tehát az ármaximumokat inkább csökkenteni kellene, még inkább, mint ahogy a bizottság azt korábban javasolta. Nagyon röviden tehát még néhány más kérdésre hadd térjek ki, ami felmerült a vitában. Az Apple és Google problémára is utaltak. Alapvetően ez politikai kérdés, nem technokraták szájába való. A technokrata elemzése azonban mégis így, hogyha a piacok, hatalm, a piacra hatalmas szereplők jönnek és jelentős nyomást gyakorolnak, illetve versenyhelyzetet alakítanak, az a fogyasztónak mindig jó lesz. Végül pedig a mentességek. Erre majd vissza kell, hogy térjünk, hiszen a javaslat is jelzi, hogy azok a vállalatok, amelyek készek arra, hogy önkéntesen olyan tarifát alkalmazzanak, amely közelít a roaming árakhoz. Nos, megbeszélhetjük, hogy közelít mit jelent, de erre vonatkozóan útmutatókat is lehet meghatározni, de mégis tehát, hogyha olyan tarifákat ajánlanak, amely a belföldi árakhoz közelítenek, akkor kapjanak mentességet a, köt- a szétválasztási kötelezettség alól. Ez egy nagyon érdekes ötlet, és tulajdonképpen olyasmi, amivel el lehet adni ezt az egész gondolatot, mert minden, oda vezet, amit mindenki akar itt ebben a teremben, hogy a roaming árak közelítsenek a belföldi árakhoz. Ne kelljen emiatt aggódni, ne kelljen külföldi tartózkodás esetében félve nézni a telefonokat. Sokkal könnyebben működhet ez az egész olyan országokban, ahol a belföldi árak magasabbak, vagy ott, ahol alacsonyabbak. Nos, ez a nagykereskedelmi költségektől függ, illetve a, nagykeres, a roaming nagykereskedelmi árától, árához ö, köthető. Lesznek olyan országok, ahol tehát megfelelő léptékű a mars, ez alapján már lehet majd látni, hogy milyen különbségek vannak az országokban. Megjegyzem, tavaly a Berek elvégzett egy összehasonlítást a legmagasabb hangroaming szolgáltatású árak a működő ország, mindjárt a végére égek, 17 perc, cent volt percenként, és a legalacsonyabb áru pedig 2 cent volt percenként. Tehát a bef Földi árakhoz közelítő roaming díjat nagyon könnyű a 17 cent per perces árnál bevezetni, sokkal egyszerűbb, mint a 2 cent per percesnek. Köszönöm, szépen. Ötkor be kell fejeznünk a meghallgatást, elnézést, hogy megszakítottam. a kollega következik most, aztán Iber asszony, utána pedig én fogok még röviden hozzászólni. Kohala, Korhala kolléga. Thank you very much. Köszönöm szépen. Érdekesek voltak ezek az előadások. Az IMCO bizottságban szerkeztek egy anyagot, és ahhoz ez nagyon hasznos. Ha megnézzük a jelenlegi roaming szabályozást, akkor azt látjuk, hogy az SMS-ek és a roaming díjak is ö, csökkentek egy kicsit, de még mindig a maximális árak környékén vannak az Európai Unió által meghatározott plafonok környékén nincs elég verseny, és az európai digitális napirend nek az a kitűzött célja, hogy 2015-ben egyáltalán legyen már roaming díj, nagyon messze van még. Ahhoz, hogy ehhez közelebb jussunk, a versenyt is garantáló, a roaming piaci szolgáltatókat is megnyugtató megoldásokat kell mm, találni. Az árplafonok és a strukturális megoldások közösen ö, tekintendő megoldások. Ha strukturális megoldást akarunk, akkor kellő ö, különbséget kell hagyni a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi árak között, hogy az új piaci szereplők normális profitot tudjanak termelni az árplafonok ellenére ha csak az árakat szabályozzuk, és egyre lejjebb nyomjuk őket a nemzeti árakhoz hasonlóan, akkor elfelejthetjük azt, hogy újak fognak belépni a piacra, és akkor a később is már ár szabályozással lehet csak a rendszert fenntartani. Rome Line Home, a kettős MCL Local Breakout, Single MCD mind rendelkezik előnyökkel, hátrányokkal, bizonytalan még az, hogy melyik működne a legjobban hosszú távon, ezért nevetséges lenne most leszögezni, hogy melyik jogalkodás és konkrétan milyen technikai megoldások a preferálhatók. Nem lenne olyan jogalkotást jó vég, megalkotni, amely már akkor elavult lenne, amire hatályossá válik. Az imkó véleményembe beleírtam azt is, hogy a végső megoldásnak ezek az alappillérei, Nibler asszonyhoz hasonlóan kezeltem a témát. Szerintem az árplafonok módszerét 2016 után is alkalmazni kell, mert a piac kialakulása még várat magára. Ami az átláthatóság, árátláthatóság kérdését illeti, ez jelentősen nőtt, javult az előző roaming szabályozásokhoz képest, de még van hova tovább javítani. A felhasználókat jobban kéne tájékoztatni, érthető módon egyszerűbb összevethetőségét kell megalkotni az áraknak, különösen a roaming áraknak. A módosítókkal amit az IMCO bizottságban a véleményemben leírtam, én azt mondanám, hogy 50 centben kéne maximálni a roaming díjat, és az EU-n kívül is terjeszteni kéne ezt a módszert. Jelenleg a felhasználó automatikus üzenetet kap, hogyha egy biztonsági határon túllép a roaming díja, az előfizetéses rendszerben működők sem tudják teljesen elkerülni a számla által okozott sokkot az értesítések ellenére, tehát a fogyasztói tájékoztatás ugyan javult a bizottsági javaslat alapján, még nem jó eléggé, újra kell fogalmazni a jogalkotás egyes részeit, hogy még világosabb, konszolidáltabb és fogyasztó barátabb, védőbb legyen a szabályozás az összes átláthatósági követelmény figyelembevételével. Köszönöm szépen. Ganz herzlichen Dank. Köszönjük mi is. Most akkor Angelika Niblernek adom vissza a szót az ITER bizottság képviseletében. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Ez a meghallgatás nagyon érdekes volt. Az Ipari Bizottság tagjai nevében mondhatom azt hiszem, hogy a verseny érdekében hasonlókat még jövőben is meg kéne szervezni. Berek úr fejtegetései is nagyon izgalmasak voltak, jó lenne, hogyha kapcsolatban maradnánk, és persze várom a kollégáktól a konkrét módosító javaslataikat, hogy konkrétan, konkrétumokkal tudjunk majd a vitába beszállni. Köszönjük a kompetens megszólalásokat szakértőinknek és a felszólalóknak további viták reményében, és annak a reményében, hogy lesz végül is egy verseny ösztönző, mégis fogyasztóbarát megoldásunk hamarosan Európában, hiszen az európai digitális élethez ez nélkülözhetetlen. Köszönjük szépen. Végül pedig Malcolm Harbournek adom meg a szót, aki a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság elnöke az Európai Parlamentben. Malcolm, tessék, köszönöm szépen. Herbert, rövid leszek. Köszönöm, hogy meghívtak ide engem, és még fel is szólalhatok, ezt különösen. Fogyasztóvédelmi okokból. Ennek a kérdésnek ugyanis nagyon sok fogyasztóvédelmi aspektusa van, és örülök, hogy Castillo kolléga is itt volt ma, aki az eredeti Telekom csomag kidolgozásánál is ott volt. Néhány záró megjegyzést, noha nem is hallottam az egész vitát, a lengyel elnökségről volt a saját bizottságomban vita. Nos, nagyon jó, hogy Berek úr nagyon elkötelezetten viszi ezt a dosszié, nem, nem, a Berek elkötelezetten viszi ezt a témát, és ezáltal hat valamennyi politika csinálóra, ez a fogyasztóknak, a polgároknak is jó lesz, és ni James Nibbles hozzájárulását is méltatni szeretném a előző két roaming körben. Nagyon sok információt, ismeretet szereztünk tőle. De ők is elmondták, hogy az árakra vonatkozó adatgyűjtés még most is bonyolult, és a bereknek meg kéne adni a lehetőséget, hogy még jobban hozzáférjen az ár kalkulációkhoz, különösen a fogyasztói árakhoz. Mindig is fontosnak tartottuk azt, hogy a fogyasztóknak joga legyen tudni összehasonlító módon hogy ők milyen szolgáltatást és mennyiért használnak, és valódi választásuk legyen, mert ez még nem így van, és örülök, hogy Nibler asszony is világosan beleírta ezt a saját jelentésébe. A második megjegyzésem pedig a mi bizottságunk szempontjából megfogalmazott megjegyzés. Eddig nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a fogyasztók választhassanak és válthassanak. Most már az is lehetséges, hogy külön roaming szolgáltatót választanak, és elvileg, de a gyakorlatban még nem. Ezt kéne minél gyorsabban megvalósítani. Nibler asszony is ö, sürgősnek látja ezt, de látjuk az adatok alapján, hogy mennyire sürgős. A Telekom csomagokban, amelyekkel mi foglalkoztunk a bizottságunkban, láttuk, hogy a szám a szám átvihetőség ideje jelentősen lecsökkent, ugyanakkor sokak lemaradtak, és 24 órán belül lehet most már elvileg mindenkinek számot szolgáltatót váltania eznek a feltételeit, szabályait kell egyszerűsíteni, könnyíteni, és főleg hozzá odavinni a fogyasztóhoz, hogy tudjon ezekről, és hogy ne érjék hátrányok a nem tudás miatt. Nem akarok belemenni részletesen az árplafonok kérdésébe, csak annyit mondanék róluk, hogy szerintünk nélkülözhetetlen ez az intézkedés, de ugyanakkor garantálni kéne, hogy verseny legyen ezen a piacon. Nem pont ugyanúgy látja a két bizottság ezt a két kérdést. Nekünk gazdaságibb a megfontolásunk. Korhala asszony jelentése azonban felvillant egy megoldást, amely az új belépők, piaci belépők számára is lehetőségeket ad, és a berekféle vélemény én is egyetértünk, hogy a strukturális megoldáshoz még nincs minden elemzés elvégezve. Tehát még kipróbálatlanul nem szabad belerohanni egy esetleg rossz strukturális megoldásba, hanem elősz, tehát ez egyelőre föl kell, föl kell tartani az árplafonokat. De abban egyetértünk, hogy állandó, hosszú távú megoldásra van szükség, és ehhez lehet, hogy szükséges lesz egy 4., 5., 6. roaming kör is, nem tudom, ez Nibler asszony bölcsességén múlik, de valamikor le kell zárni ezt a sorozatot. A piacok működéséhez a kiszámíthatóság kell, és persze az innovációhoz is. Tehát egy olyan rugalmas keretre van szükség, amely számol a új jelenségekkel is mégis előre tekint. A helyi tagállami mobil piacokban is alkalmaznak árplafonokat, de egyes országokban sokkal nagyobb a verseny, mint máshol, és állandóbbak a szabályok, mint máshol. Ami a roaming kapcsán kiderült, hogy most már külön lehet roaming szolgáltatót választani, illetve egyre több csak a roaming szolgáltató jelenik meg a piacon. Ezt terjeszteni kéne, ezt az információt, és ez befolyásolni fogja a domestikus, a helyi piacokat is. Mindkét előadó asszonynak gratulálok kiváló munkájukhoz, és még egyszer köszönöm, hogy meghívtak és elmondhattam mondókámat. Ganz herzlichen Dank. Köszönöm, Köszönöm szépen. Anmerkungen, zweitens für die sehr gute Zusammenarbeit. Köszönjük eh, a jelentéseket, köszönjük a kiváló együttműködést az előadó bizottsággal, és ezzel a meghallgatást hivatalosan le is zárom. A következő napi rendi pontunk a beterjesztés vitája, és ha jól értettem, akkor erre most további igény nincsen hiszen gyakorlatilag most a meghallgatás alapján lefolytattuk a vitát, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt is mára lezártnak tekinthetjük. Az előadó helyesen figyelmeztetett, úgyhogy mindenkit emlékeztetek arra, hogy holnap a módosítók beadásának határideje 12 óra plusz 1-2 perc. Jó, olyan nagyon pontosan nem veszük, de nagyjából 12 óra, mert a titkárságnak még a dokumentumokat mind be kell vinnie, hogy a következő napok során, illetve januárban gyorsan határozhasson. Így állapodtunk meg. Tudom, hogy nem ez a legjobb, de nem megy másként. Gyorsan akarunk eredményre jutni. Köszönöm szépen, és ezért a 12-es napi rendi pontot is lezárom. Köszönöm a vendégeknek a jelenlétet. Köszönöm a két előadónak, és mi a szakbizottság a következő ponttal foglalkozhat. So, the next A következő napi rendi pontunk a lengyel soros elnökséggel való beszélgetés. Ők azonban még nincsenek itt, mert túl gyorsak vagyunk. Ähm, Sajnos nem nyithatjuk meg a megbeszélést, hiszen a lengyel képviselő természetesen még nincs itt, de azt reméltük, hogy ide tud jönni hamarabb, de nem. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, van egy kis szünet, ez van. Félkor folytatjuk. háromnegyed hat. De nagyon-nagyon hálás lennék, hogyha a kollégák mégiscsak visszajönnének, hogy nehogy egyedül beszélgessek a lengyel elnökséggel. Bár megteszem amúgy is, elő is fordult már, de talán mégiscsak kivételesen most van valaki, aki vissza tudna jönni. Valamilyen képviselő, asszisztens, meg a többiek. Ne nevessenek. meine Damen und Herren. Ich begrüße insbesondere die Damen und Herren Dolmetscher. Üdvözlök mindenkit, és köszöntöm a tolmácsokat is, akik eljöttek. A tolmácsokat. azt hiszem, belső ülést fogunk tartani. Két képviselő és 60 tolmács a két csapat. Önök nyertek. Ha már van egy ilyen alkalom, akkor hagyj köszönjem meg önöknek, tolmásoknak, a sok segítséget. Két és fél éve vagyok itt elnök, nagyon jól működött végig a tolmásolás. Boldog karácsonyt, sikeres új évet kívánok Önöknek, és remélem, hogy Önök itt maradnak, hogy ki lesz itt az elnök, azt, azt még nem tudjuk. Nálam gyorsan haladtunk remélem, hogy megbocsátanak, ha esetleg mégis túl léptük az időt, de ez nálunk nem volt általános. Ennek mondjuk az volt az ára, hogy én gyorsan beszéltem. Most akkor befogom a számomat, és akkor várunk, még a lengyel elnökség megjött. Két képviselő van jelen, Odi úr és én. Oké. Okay. Das war's. meine Damen und Herren! Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kolléganők! Remélem, hogy néhányan még csatlakoznak majd hozzánk. De ahogy a miniszterhelyettes asszonynak már jeleztem, az ülés megszakítása miatt sok minden megzavarodott, úgyhogy nem tudom, hogy hányan tudnak jönni. Magdalena Gájt ennek ellenére szívből üdvözlöm, és nagyon örülök annak, hogy újra beszélgethetünk. És a lengyel elnökség lezárását, legalábbis az önszakterületéhez tartozó eredményeket összefoglalva meghallgathatjuk. Köszönöm szépen, át is adom a szót. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, e, szanowne panie, szanowni e, panowie. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim. Nagyon örülök annak, hogy e, itt lehetek, és beszámolhatok a lengyel elnökség eredményéről a telekommunikációs információs társadalom területén. A történelem során első lengyel elnökség ér véget. Ez a fél év persze nem volt az első válságokat terhes fél év Európában és a világban. Az élet, a világ nagyon gyorsan változik, és erre nem csak gyorsan, hanem innovatívan is válaszolnunk kell. Ezért nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament, és különösen ez a szakbizottság a helyzet komolyságát felismerte, és jelentősen hozzá tudott járulni elnökségünk munkájához. Röviden nem csak a közös munkánkat eh, kívánja összefoglalni, hanem szeretném hangsúlyozottan elismerni és köszönetet mondani az önök eh, elkötelezett munkájáért. Köszönöm az együttműködést, hiszen mondhattom azt, hogy megtettük, sikerült önöknek és nekünk, a lengyel elnökségnek sikerült közösen a történelem első frekvencia programját, az RSPP programot elfogadtatni. Ezt köszönöm önöknek. Mindennél jobban fontos ma, hogy az Európai Unió számára prioritásokat határozzunk meg. A legfontosabb feladata elnökségünknek az volt, hogy gyorsan elfogadtassuk az első frekvenciapolitika programot. Egy gyorsan elért kompromisszum azt jelenti, hogy óriási lehetőségeket szabadítunk fel az IKT területen a rádióhálózatok felhasználására. Az IKT ágazat óriási befolyással van az európai bruttó nemzeti termék növekedésére. Európának szüksége van éppen ezért erre a szabályozásra, és a lengyel elnökség is mindent megtett annak érdekében, hogy az RSPP-t minél hamarabb elfogadjuk. A legutóbbi közlekedési telekommunikációs energiaügyi tanács ülésén december 13-án a kompromisszumos dokumentumot a tanács első olvasatban elfogadta intenzív munkára volt ehhez szükség, a munkacsoportban a nemzeti szakértők munkájára, műszaki eh, technikai jellegű találkozókra a parlamenttel, bizottsággal és Bártra Jul elnökkel, valamint eh, Gunnar Hökmark előadó úrral. Köszönetet mondok tehát mindenkinek, aki részt vett az RSPP ilyen irányú munkájában. Az önök munkája jelentős mértékben járult hozzá ahhoz, hogy az Európai Unió versenyképességét fokozhattuk, és egységes digitális piacot tudunk majd kiépíteni. Az elnökség foglalkozott a roaminggal is, a telekommunikációs barangolással, az univerzális szolgáltatással, a hálózat semlegességével és a, nizai program jövőjével. az elektronikus kommunikáció hálózatainak, nyilvános hálózatainak roamingja nagyon fontos volt, és fontos volt az, hogy egyensúlyt találjunk a fogyasztók védelme között egyrészt, tehát fogyasztóké, akik eh, igénybe veszik a fogyasztást, valamint eh, a szolgáltatók, eh, hálózat működtetők érdeke között. Az Európai Parlament jelentős mértékben járult hozzá ehhez a munkához különösen a fogyasztói díjak csökkentésével kapcsolatban. A gyakorlatban azonban, és az Európai Bizottság ezt megerősítette, a gyakorlatban azonban versenyképes piacra van alapvetően szükségünk, amelynek mechanizmusai önmagát, önmagában innovációs pulzusokat, impulzusokat gerjesztenek és csökkentik az árakat. A bizottság munkacsoportjában a bizottság és a munkacsoportban a tanácsok elé egyetértettek az új eh, rendelet tervezett szövegében. A legutolsó tanácsülésen, mint mondtam, december 13-án, a miniszterek többsége a politikai tárgyalások során késznek mutatkozott arra, hogy elfogadja az önök javaslatát, és a lehető leggyorsabban elfogadja a rendeletet. Nagyon fontos ez a tagállamoknak. Úgy tűnik, hogy a strukturális megoldások, a technikai részletek, tehát a roaming szolgáltatások különválasztása sem tudta feltartóztatni a munka előrehaladását. Csak alapvető szétválasztási, különválasztási szabályokat határoz meg a rendelet, minden további technikai, műszaki részletet a szakértőkkel a későbbiek során, hogy kidolgozzanak. Az elnökség során a roaming kérdését egy előrehaladás jelentéssel zárta le. Ezt a jelentést is december 13-án fogadtuk el. Nagyon örülök annak, hogy a parlament már ezen a tervezeten dolgozik. Meg ezen, mint önök is tudják, a jelentés alapján már volt ma egy meghallgatás Nibler asszony szervezésében. Remélem, hogy jövő, a jövő év elején, a Dán elnökség idején meg tudunk állapodni. Remélem azt is, hogy az új rendelet 2012. július 1-ével így hatályba is tud lépni. Lengyel miniszterként telekommunikációért felelős miniszterként garantálhatom, hogy közigazgatásunk teljes mértékben támogatja e kérdés munkáinak továbbvitelét a következő hat hónap során. Célunk nekünk is az, hogy ezt a munkát mielőbb eredményesen lezárjuk. Ez fogyasztóink, az állampolgárok érdeke. A gazdasági válság idején nagyon fontos, hogy a digitális piac fejlődését garantáljuk. Megfelelő feltételeket kell támasztani az információ a hálózat számára. Az egyik prioritásunk pontosan az Európai Hálózat és Információs Biztonsági Ügynökség erősítése volt, ez a Nizai ügynökség. Az Európai Parlamenttel együttműködtünk, ugyanúgy, mint az Európai Bizottsággal, a tagállamokkal. Mivel az Európai Parlament e az első olvasatot még nem zárta le, a munkacsoportban a tagállamok némi módosítást is e, eszközöltek az ügynökség munkájának bővítésével kapcsolatban. Az ügynökség új feladatai közé tartozik a CERZEL és CIRCEL való együttműködés a, az információs technológiai biztonság területén, és erősítették az ügynökség hálózatbiztons- és információbiztonsági területen való jelenlétét, munkáját is. A nizai ügynökségben az EU szervek és tagállamok részvétele nagyon fontos, hiszen a hálózatok és az információ biztonság munkáját ezzel segíthetik. Nagyon örülök annak, hogy az elkövetkezendő tárgyalások egészen bizony, bizonyosan jó eredményeket fognak hozni, mind a tanács, mind a parlament szempontjából. Az itt a bizottság márciusban fog, jövő év márciusában szavazni erről, erre várunk, de remélem, hogy a Dán elnökség így sikerre tudja véghez vinni a munkát. A lengyel elnökség az univerzális szolgáltatások jövőjéről is indított vitát. Ez egy más, a a lengyel, dán és ciprusi elnökség triójának egyik közös témája volt. A célunk az, hogy az elektronikus kommunikációs lehetőségeket az univerzális szolgáltatásoknál biztosítsuk a felhasználói jogokkal együtt. December 13-án meghallgattuk a bizottság véleményét, a bizottság egy közleményt is kiadott az univerzális szolgáltatásokról november 23-án. Az elektronikus kommunikáció univerzális szolgáltatásairól is szólt ebben. A, bizottság nem látja szükségesnek azt, hogy kiterjessze az univerzális szolgáltatásokra vonatkozó irányelveket, mégis úgy gondolja, hogy 2015-ig az internet oldalok teljes elfér, elérhetőségét biztosíthassa. Ne felejtsük el, hogy egyensúlyt kell megőrizzünk. Egyrészt a, különösen a szélesávú internet beruházásokat kell tudnunk ösztönözni, másrészt pedig figyelni kell arra, hogy nehogy túl sok kötelezettséget rójunk a szolgáltatókra. A hálózat semlegességéről néhány szót. Az Európai Bizottság erre vonatkozóan áprilisban adott ki egy közleményt. Ez szerint a bizottság bizonyítékokat kíván gyűjteni arra, hogy bizonyos hálózati mozgásokat gátolnak vagy blokkolnak, akadályoznak. A berek is ki fogja majd véleményét ezzel kapcsolatban adni, és ezen bizonyítékok alapján a bizottság dönt arról, hogy további ajánlásokat ad-e ki, vagy pedig a, a hálózat semlegességre vonatkozóan további útmutatókat, szabályokat határoz meg. A lengyel elnökség a tanácsnak olyan következtetéseket javasolt, amelyeket aztán december 13-án erre a területre vonatkozóan el is fogadtak. A tanács tehát kimondja azt, hogy fontos, hogy az internet nyitottsága megmaradjon, és biztosítható legyen az, hogy az internet továbbra is szilárd, mindenki számára elérhető hálózat maradjon. Ezzel együtt az alapvető jogokat is meg kell őrizni. A médiapluralizmus, a nyelvi sokrétűség, vélemény és információs szabadság és a vállalkozási szabadság elveit. A lengyel elnökség üdvözli az Európai Parlament munkáját és közreműködését a hálózat semlegesség témájában. 2012-ben a bizottság erre vonatkozó további kiadványt fog e területre vonatkozóan kiadni. Végül, ha megengedik, a telekommunikációs és információs társadalom lengyel elnökség idején Lengyelországban szervezett eseményeit foglalnám össze. Október 19-20-án Varsóban egy miniszteri konferenciát szerveztünk a piac fejlődési perspektíváiról. Ezen a konferencián részt vettek telekommunikációs miniszterek a tagállamokból, de az Európai Unión kívüli országok miniszterei, kurszasszony a bizottság képviseletében, a Nemzetközi Telekommunikációs Szövetség képviselői, az Európai Parlament képviselői, nemzetközi telekommunikációs szervezetek és szakértők. A cél az volt, hogy az elektronikus kommunikációs szolgálatok jövőbeni célkitűzéseit meghatározzuk. A fő téma az elektronikus kommunikációs szolgálatok frekvenciái az elokpolitika tükrében, valamint a tagállamok közti és harmadik országok közti koordináció. Ezen kívül megvizsgáltuk az elektronikus kommunikációs szolgálatok fejlődési tendenciáit, a következő generációs hozzáférési hálózatokkal, az NGA-kkal. Gunnar Höckmannnak külön szeretnék köszönetet mondani, hiszen igen, érze, érzelmekkel teli előadást tartott a konferencia második napján. Egy határozott nyilatkozata zártuk le a konferenciát a hálózatok jobb kihasználására vonatkozóan 25 ország írta alá, és a szöveget 25 tagállam és további országok is aláírták ezt a szöveget. A nyilatkozat maga rendkívül fontos. hiszen ez egy eh, későbbi konferencia előkészítését is jelenti, amelyet Genfben tartunk. a következő négy évre kívánja ez a Genfi konferencia majd meghatározni a frekvenciákat. Az a tény tehát, hogy a tagállamok és EU-n kívüli országok is aláírták ezt a nyilatkozatot, megfelelő alap ahhoz, hogy a későbbiek során elfogadhassuk a 2012 Genben, Genfben megrendezésre a konferencia eredményét. Az Európai Bizottság gal megszerveztük a hatodik miniszteri elektronikus kormányzással kapcsolatos miniszteri konferenciát és a határon átnyúló elektronikus kormányzati szolgáltatásokról is tárgyaltunk. A cél az volt, hogy a, a tagállamok tapasztalatait megtárgyaljuk, és az elektronikus kormányzás legsúlyosabb kihívásait megtárgyaljuk. Mindezt az Európa 2020-as stratégiájával, az Európai Digitális Programmal és az Európai Elektronikus Kormányzás akciótervével 2012-15 közti időszakra vonatkozó akciótervével összhangban. A tanács következtetései is erre az akciótervre épültek. Vállalatok, állampolgárok az elektronikus kormányzás fejlődéséből lehetőségeket kell, hogy kapjanak arra, elsősorban határon átnyúló formában a munkájuk könnyítésére. A konferencián pedig két további eseményre került sor. Egy olyan találkozó, amelyen az elektronikus kormányzat fejlesztéséért felelős miniszterek vettek részt, valamint megszerveztünk a legérdekesebb európai projektekből egy kiállítást is. A közigazgatási szolgáltatások elektronikus formája volt ennek a kiállításnak a címe. Széles körű visszhangja volt ennek a konferenciának, mint egy 800 résztvevő volt tagállami képviselők, EFTA, jelölt országok képviselői, az Európai Bizottság, nemzetközi regionális szervezetek képviselői, az ENSZ, a Világbank, ágaz, ipari, civil társadalmi, egyetemi képviselők és az elektronikus kormányzatban dolgozó képviselő is. Minisztériumunk a konferenciáról egy részletes jelentést fog írni, és ezt hamarosan az internetre is felvisszük a konferencia honlapjára. nem csak miniszteri szinten, hanem nemzetközi szinten is sok munkát végeztünk. És egy szeptemberi konferencián Nairobi-ban az elnökség elnökségi anyagot készített elő, amelyet a tagállamokkal korábban egyeztetett. A 2010-es tuniszi napirendhez kapcsolódóan aláhúznánk, hogy az érdek képviseleteket az internet a a szabadsága kapcsán a keleti partnerségben jobban be kéne vonni. Végül pedig meg szeretném köszönni önöknek az Euró... lengyel elnökség számára európai szempontból fontos témák támogatását. Dán elnökségi kollégáinkat ugyanúgy igyekszünk majd támogatni a folytatásban, mint amilyen támogatást mi kaptunk a korábbi magyar elnökségtől. Köszönöm szépen a figyelmet, ha kérdéseik vannak, akkor nagy örömmel válaszolok ezekre. Ganz herzlichen Dank! Köszönjük szépen ezt a kimerítő tár, tárolását a, az eredményeknek és az együttműködést. Nagyon fontos politikai projektumokat fejeztek be a lengyel elnökség alatt. Egyesek könnyebben mentek, mások nehezebben. Rudi kolléga kíván szólni, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterasszony. Először is azt szeretném elmondani önöknek, hogy rendkívül örülök annak, hogy a lengyel nép bölcsessége vezette önöket, hiszen és megválasztották önöket, kiváló elnökséget tudhatunk magam, magunk mögött. Az egész kormány büszke lehet arra a munkára, amit az Európai Unió szolgálatában végzett, és amit ön itt összefoglalt. Egy aggodalmat fogalmazott meg, új technológiákat talál ki mindig a zseniális technológia, de a digitális szakadék problémáját még mindig nem oldottuk meg. És én is úgy érzem, hogy nem egyenlően, nem egyenlő esélyeket biztosítunk az európai területeken az állampolgároknak. És úgy gondolom, hogy mi nekünk a politikai hatalom képviselőinek minden pénzügyi és politikai eszközt meg kell találnunk hogy biztosítsuk az állampolgárokat arról, hogy küzdeni fogunk ennek a szakadéknak a bezárásáért. Most a roaming tarifákról ma délután nagyon sokat beszéltünk, hogy kötelezettségeket kell meghatároznunk, hogy a szolgáltatók csökkentsék az árakat, de egy kicsit túlságosan elfeledkezünk az állampolgártársainktól, akik szeretnének biztosítást kapni arra, hogy a megfelelő beruházások megtörténnek annak érdekében, hogy hozzáférjenek ezekhez a szolgáltatásokhoz. Hiszen, ha ezt a problémát, a hozzáférést nem oldjuk meg a digitális társadalomban, akkor a népesség a városi területeken biztonsági, oktatási, stb. problémákkal továbbra is szembe fog nézni. E hat hónapos elnökség nyomán. Kérdésem az Európai Bizottság, illetve a tagállamok politikája tiszteletben fogja tartani azt, hogy szükség van erre, hogy szükség van az összes európai területet egy szintre hozni, és egyenlő esélyeket biztosítani nekik. És ugyan ebből a koherencia szempontból nagyon fontos megfelelően szervezni a piacokat. Az államok kormányai határozzák meg az ezt lefedő kötelezettségeket. Az inkoherenciát hogyan tudjuk megszüntetni, hogyha csökkentjük az árakat a fogyasztók kielégítésére, például, hogy ezt a roaming esetében tesszük, de ugyanakkor megfelelő bevételt kell biztosítani a szolgáltatóknak is, a kormányoknak az problémát okoz, hogy a lefedettségi kötelezettségeket teljesítsék, úgyhogy közben ezt a két szempontot is tiszteletben tartják. A népesség 80%-ának a lefedettségét biztosítani kell 10 év alatt, de vannak olyan területek továbbra is, amelyeket például, ahol én lakom, egy vidéki területet nem tudnak lefedni, és így nincs esélyegyenlőség, és ez nem normális. Szeretném hallani az ön érzéseit ezzel kapcsolatban, valamint a trojkával, Lengyelország, Dánia és Ciprussal kapcsolatban is volt egy kérdésem, de igazából erről az egyetemes szolgáltatásokról szóló részben már válaszolt. Úgyhogy ismét gratulálni szeretnék önnek, a kormányának és az egész lengyel népnek azért a szolgálatért, amit az Európai Uniónak tett. Akkor most lehetőséget adok a válaszadásra a lengyel elnökség képviselőjének a felvetésekre. Köszönöm szépen. Először is köszönöm a meleg üdvözlő szavakat. Egész kormányom nevében szeretnék köszönetet mondani ehhez. Várhatóan a következő négy évben is kormányon leszünk. Válságos idő szakokban jó, hogyha van valami folytonosság, a sok-sok változás közepette. A nemzeti miniszterek is folyamatosan cserélődnek. A következő évek sora azt reméljük, hogy az állandósággal tudjuk garantálni az említett beruházások sikerét. Ugyebár itt a digitális tudás terjesztése, a fogyasztókhoz való közelebb, közelebb hozása számunkra kiemelt téma volt. Valamilyen egyensúlyt kéne itt már megteremteni. A követelések, a kötelességek között, és persze sokkal több szabadságra is szükség lenne az infrastruktúrális beruházások, a modern infrastruktúrába befektetett pénzek vagy a, rádió frekvenciák kiosztása, ezek mind-mind egyenként is olyan nagy kihívások, amelyeket csak jó jogalkotási tevékenységekkel tudhatunk megoldani, és sok fehér folt van még, vákum, ahol nincsen még szabályozás, amit persze a szolgáltatók kihasználnak, és hát ezt nem lehet a szemükre vetni, ez a dolguk. Éppen ezért segíteni kellene azokat, akik közpénzeket használva akarnak beruházni és valamit javítani a helyzeten. Lengyelországban ugyanaz a helyzet, mint egyes más európai országokban, hogy sok európai és nemzeti forrás a helyi önkormányzatokhoz vándorol, amelyek PPP struktúrákban szerződnek a szolgáltatókkal. És így közössé válik a felelősség a beruházások iránt, és így gyorsan megteremthető a polgárok számára a modern technológiákhoz való hozzáférés. Franciaország, Spanyolország, Lengyelország jó példák erre, hogyha valaki valami perem vidéken lakik, az is most már hozzáférhet a Harvard Egyetem előadásaihoz az interneten, ami nagyszerű dolog, ami pedig a triót illeti. Nem értettem teljesen a kérdést, de már egyeztettünk az univerzális szolgáltatások jövőjéről a Dán elnökséggel, és biztos, hogy ők ezt a témát tovább viszik. Persze a folyamat attól is függ, hogy az Európai Bizottság mit és mikor javasol. Van-e még bárkinek kérdése, felvetése? Hübner asszony. Gratulálni szeretnék miniszter asszonynak új kinevezéséhez a lengyel szemben már figyelemmel kísértem az ő tevékenységét, és önmagával koherens módon most sok szempontot felsorolt, amelyek össz, pozitívan, sikeresen összejátszottak a lengyel elnökség digitális agendával kapcsolatos prioritásai megvalósítása érdekében. A választók azt kérdezik, hogy számíthatnak-e arra, hogy az adatvédelmi követelményeket végre valaki betartja. Hiszen az interneten egyre több információt, adatot forgalmazunk, és az embereket foglalkoztatja ezen adatok biztonsága. És egyes szolgáltatók visszaélnek, nem csak a szolgáltatók, hanem hackerek visszaélnek ezekkel az adatokkal, egyre nagyobb méreteket ölt ez a visszaélés. A lengyel elnökség foglalkozott ezzel a kérdéssel. Lesz-e majd olyan további javaslata a lengyel elnökségnek a trojka keretein belül, amely végre megnyugtatja a polgárokat, hiszen ez a kérdés nem csak az európai polgárokat érinti, hanem globális kérdés. Az interneten nagyon sok a hiátus, ahol be lehet férkőzni olyan adatok körébe, amelyek nem tartoznak a beférkőzőre. Tehát foglalkozott az internetbiztonság kérdésével a lengyel elnökség, és ha igen, akkor mit adott tovább stafétabotként a következő elnökségeknek e tekintetben? Köszönöm a kérdést. Ezzel nem foglalkozott a lengyel elnökség, mégpedig azért, mert az Európai Bizottság munkaprogramjától függött a tevékenységünk. Azzal kellett foglalkoznunk, amit az Európai Bizottság az asztalunkra tett, úgymond. De ami az új irányelv csomagot illeti a telekommunikációról, annak a végrehajtásával foglalkozunk, a semlegességgel, a hálóbiztonság kérdésével feltétlenül. A jelenlegi szabályozási keret ben konkrét bűncselekmények formájában történhet, történik is sokszor adat biztonságsértés. Ebben az új telekommunikációs csomagban azonban új kompetenciákat kapnak majd a szabályozók, különösen az elektronikus kommunikáció vonatkozásában. Van nálunk is adatvédelmi felügyelő, és a minisztérium dolgozik egy közleményen, amely szakmai szervezetek közreműködésével készül az internetes biztonságról. És hogyha bizonyos információk ö, illetéktelen kézbe kerülnek, és ez bizonyított, akkor ezzel ez a bizottság azonnal foglalkozik, Igaz, hogy ez még csak retroaktívan történik, de 2012-ben azon leszünk, hogy ezen a területen tovább lépjünk, és jobb kompetencia megosztást eszközöljünk. Óriási mennyiségű a tranzakció, ezeknek a követése, ellenőrzése persze óriási infrastruktúrális beruházást igényel. Johansson kollégának adom meg a szót. Először is egyelőre nem kapunk tolmácsolást. Kicsit lemaradtam az előadás elejéről, mert más ülésen voltam, de abból, amit hallottam, is lejött számomra, hogy a lengyel elnökség nagyon sikeres volt a mi területünkön. Egy általános kérdésem lenne csupán, amely a kommunikációs, kutatási tevékenységhez kapcsolódik. Mégpedig a következő a kérdésem, hogy hogy látják, hogy a tagállamok fognak-e együttműködni regionális szinten, Nálunk ugye van egy balti stratégia Svédországban, és működik egy regionális országok közötti együttműködés. A következő költségvetési tervezési időszakban önök hogy próbálnak majd esetleg újabb mechanizmusokat kialakítani a költségvetési eszközök mellérendelésével rendelésével, hogyan lehet ösztönözni az ilyen és ehhez hasonló együttműködéseket az, az önkormányzati szintek, különböző szintek együttműködése között? Európában nagyon sokféle együttműködési forma létezik. Van-e már az európai szintű együttműködési formákból levont tapasztalat, amelyre alapítva új típusú együttműködést lehetne kialakítani a mi területünkön. Mert a 2020-ig terjedő költségvetési források szerintem nem fognak növekedni, tehát inkább a meglévő pénzek okosabb elköltésében kéne gondolkodni. Milyen tapasztalatot szereztek a lengyel elnökség során etéren? Köszönöm szépen a kérdést. önök kezdeményezték a balti együttműködést, illetve utalt erre. Lengyelország maga is tagja ennek a balti együttműködésnek. Nagyon fontos információ csere forrás, fórum ez, minden területen együttműködnek a résztvevő országok. De nem tudom, hogy hogy válaszoljak a kérdésére, hogy a válság idején van-e, lesz-e pénzünk arra, hogy új típusú együttműködéseket kezdeményezünk, ez kétséges számomra. Az emberek közötti közvetlen kontaktust amúgy sem lehet helyettesíteni. És eh, a bevált gyakorlatok cseréjét lehet például ösztönözni. A lengyel ellenség egyébként ez, erre törekedett. Minisztériumi munkatársaimnak más minisztériumokban megvolt mindig az állandó kapcsolattartó társa, és ösztönöztem, ösztönzöm a saját munkatársaimat arra, hogy ismerkedjenek meg, akár barátkozzanak meg más minisztériumok, hasonló portfóliókkal foglalkozó kollégáikkal, mert ha az ember ismeretlennel telefonál, az teljesen más hatást, úgy csak teljesen más hatást lehet elérni, mint a személyes beszélgetésekben, ahol már van bizalom két fél között. Szerintem ez egy jó kezdeményezés, ugyanúgy, ahogy azok a workshopok is, amelyeket az egyes tagállamok szerveztek, szerveznek. Lengyelországban idén ősszel az infrastruktúra, az internetes infrastruktúra témájában szerveztünk nagy konferenciát, és számos országot meghívtunk, el is jöttek ide hozzánk. És egy másik kezdeményezésünk volt, a közép-európai államok, ideértve Oroszországot, Fehér Oroszországot, Ukrajnát is, a rádiófrekvenciák hatékonyabb hasznosításáról tárgyaltak egymással. Az ITU, a Nemzetközi Telekommunikációs Unió kiváló fórumot szolgáltat ahhoz, hogy a különböző országok régiói régió szinten működhessenek egymással együtt. Mindig van arra lehetőség és szükség, hogy Európa más térségeitől tanuljunk, erre mindig nyitottaknak kell maradnunk. Elnök, nem látok több jelentkezést, akkor Gály miniszterasszonynak köszönöm, hogy ránk szánta az időt, és eszmeserét folytatott velünk, és persze gratulálok neki az elnökség sikeres munkájához, és kérem, hogy továbbítsa az egész bizottság köszönetét a lengyel elnökség képviselőjének. Gondolom, hogy nem ez volt az utolsó alkalom, amikor találkoztunk egymással. A bizottsági tagoknak, a kollégáknak, akik még kitartottak, azoknak pedig boldog karácsonyt kívánok, sikeres új évet. Csak jobb lehet a következő év, ebben biztos vagyok. Remélem kevesebb dolgunk lesz, Kevesebb dolgunk lesz, de több eredményt fogunk elérni. Köszönöm a kitartást, a legszorgalmasabbak meg is érdemelték, hogy ők vegyék át ezt a köszönetet mindenkinek a nevében. Jajasszony, én is köszönöm a meleg szavakat, és a lengyel elnökség nevében is köszönöm önnek, elnök úr, és önnek is, és a bizottság valamennyi tagjának az együttműködést. Én is boldog karácsonyt kívánok önöknek, és boldog új évet. Jó lenne, hogyha a 2012-es év vége felé is majd jobb évet kívánhatnánk magunknak, egymásnak, mint ahogy ezt most tettük, és a 2013-as év még a 2012-esnél is jobb lenne, vagyis elindulna a fellendülés. Köszönöm.